Uh, Guten Morgen. Jó reggelt. Üdvözlöm Önöket a Kondbizottság ülésének folytatásán. Tegnap némi tervezés után átrendeztük a sorokat, mert nagyon fáztunk. Kicsit lehet, hogy átültek az emberek, de most szavazni fogunk a napirend szerint átláthatóság számonképesség, fethetetlenség az EU intézményeknél, Dolcs Tamás a szerző, kére szót a jelentéstevő. Tamás, nem. Nem kér szót, akkor kezdhetjük a szavazást. Mindenkinek itt a szavazókártyája? Csináljunk egy tesztet, akkor a kártyákkal lássuk, hányan vagyunk például. Ellenőrző szavazást, mindenki kérem nyomja meg a gombot. Köszönöm. 17, 18, 17. 18. Szavazott, ha jogosult van jelen. Köszönöm. Megpróbálom gép nélkül lefuttatni a szavazást, ha megy. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hármas. Mellette ellene tartózkodók. Elvetettük négyes mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk öt mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk hat mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk hét mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk nyolc mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük 9 mellette, ellene. Tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de ezt ellenőrizzük. A 9-es számút géppel megnyitom. Rendben, lezárom. Elfogadtuk. Igen. Nem jól láttam itt körben. Tízes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 12 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodók elvöltettük, 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodók, elvetve 19 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük, a 19-est elvetettük, 20 mellette, ellene tartózkodók, elvetve 21 mellette, ellene tartózkodók. Ezt a 21-es nézzük, meg éppen megnyitom az ellenőrzőszózást. Lezárom. Elvetve. Igen. Egyes kompromisszum. Csak a tisztázás véget azt mert volt egy kis vita, amikor az első részre szavazzunk, akkor a teljes szövegre szavazunk, kivéve azt a kifejezést, hogy úgy gondolja, hogy itt érdekütközés van, míg a második résznél a teljes szöveg beleértve ezeket a szavakat. Jól látom a különbséget? Tamás? Igen. Igen, akkor jól látja pontosan ez. Mehetünk tovább a szavazással? Első rész mellette. Tekint. Mellett ellene. Tartózkodók Elvetettük második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk azokkal a kihatásokkal, amelyeket de Jong úr az előbb ábrázolt. 22, 23, 24 okafogyottá vált, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 27 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 28 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 29 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 30 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 31 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 32 mellette, ellene tartózkodók elvetve, 33 mellette ellene tartózkodó. Nézzük meg a 33-as géppel, kérem. Lezárom. Elvetettük. 34 mellette ellene tartoz. elfogadtuk, két rész volt elnézést, második rész mellette ellene tartózkodott, elfogadtuk, 35 mellette. Első rész mellette, ellene. Elfogadtuk, második rész 35-esből mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Első rész volt, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 39 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 40 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 41 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 42 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 45 mellette ellene tartózkodók elvetve. Géppel nézzük meg a 45-öst. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Egy szavazat többséggel. 46 mellette. Ellene tartozkodok. Elfogadtuk 47 mellette. Ellene tartozkodok. Elfogadtuk 48 mellette. Ellene tartozkodok. Elfogadtuk 49 mellette. Ellene tartozkodok. Elfogadtuk 50 mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ezzel 51-52 fogyott, Lehet megyünk tovább, 53 mellette ellene tartóz... tartózkodók. Nézzük meg éppel. Nem jól láttam elnézést. 53-as megnyitom. Lezárom. Elvetettük egy szavazat hiány. Nem ment át. 54 mellette. Egy szóbeli módosítóval. Van-e ellenvetés a szóbeli ellen? Nincs. Akkor azzal mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 55 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 56 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 59 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 60 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, most jövünk a név szerinti zárszavazáshoz, megnyitom a szavazást. Lezárom. 21 a nullán nevében egyhangulag elfogadtuk, gratulálunk Dors Tamásnak, a szerzőnek, legalábbis ez a szakbizottság egységes ezekben a nehéz kérdésekben. Köszönöm a gyors szavazást is. Ezzel át is ülünk, és akkor folytatjuk a munkát. machen weiter in der Tages Megyünk tovább a napirendel, üdvözlöm biztos asszonyunkat, aki a szociális kérdésekért felelős, Tyson asszony, üdvözlöm a 2014-es mentesítés tárgyában. Tavaly könnyű bemelegítő gyakorlat volt, most kicsit keményebb menet lesz, egy éve van már hivatalban, üdvözöljük Labajova asszonyt is, Először a biztos asszonynak adom meg a szót, hogy bemutassa a 2014 óta a, a szociális terület alakulását a saját szempontjából parancsoljon asszonyom. Thank you. Uh, thank you. Köszönöm. Először is. Látom, látom. Szerettem volna az Európai Számbevőszék képviselőjét, Ivanova asszonyt is köszönteni körünkben. Elnézést Kicsit össze vagyunk zavarodva, de hát nyilván most már látom önt, köszöntöm is, parancsoljon biztos, hogy most jön ilyen szó. Oké. Okay. So, Mr. President, can... Kedves elnök asszony, hogy vegyem magamhoz még egyszer a szót, mert először a számvevőszéket illető a szó elnézést, Ivanova asszony kapja meg először. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen. Kedves biztosasszony, kedves hölgyeim és uraim, parlamenti képviselők, nagyon nagy öröm számomra az, hogy itt lehetek a számvevőszék részéről a hatos fejezet 2014-re vonatkozó részével kapcsolatban. A mai napon szeretném bemutatni azt, hogy milyen végkövetkeztetésre jutottunk a az éves jelentésünkben a szociális területtel kapcsolatban. Nagyon örülök annak, hogy kooperatív és konstruktív együttműködést tudtunk kialakítani a bizottsággal a mai napig. 2014-ben a kohéziós szociális alap 10,6 milliárd eurót tett ki, ez 19%-a a teljes kifizetéseknek, ez 54,4 milliárd euró. Ezt az Európai Bizottság és a tagállamok közösen kezelik ezt a pénzt. A végkövetkeztetéseinkben azt látjuk, hogy egy kicsit növekedett ez az összeg az eszán belül, de ugyanakkor az elmúlt néhány évre vonatkozólag stabilnak mondható a szint. 160 tranzakcióról beszélhetünk, és így 1,9 és 5,7 százalék közé tehető ez az összeg. 3,7 százalék hiba határal. 2014-re 35 százalék összesen 70 tranzakció érintett egy vagy, vagy több területen mindez. Itt nagyon sok az ESA esetében a személyzeti kiadások, illetve a kedvezményezetekre vonatkozó kiadások jelentik a legnagyobb területet. Itt van még a különböző képzésekre vonatkozó költség is. Öt olyan projektet találtunk, amelyben a különböző szabályoknak nem felelt meg a projekt, és itt számosítható a hibákat állapítottunk meg 1,2%-os arányban. Aztán egy másik tipikus hiba a közbeszerzési szabályok megszegése. Hagyományosan ez a terület kevésbé van kitéve a regionális politikához képest az ilyen típusú hibáknak, de mégiscsak ezt tett hozzá számottevő mértékben a hiba határhoz. Ezen a területen a közbeszerzési szabályok kapcsolatos szabályszegések voltak a legnagyobb problémát jelentő szabályszegések, főként az összeférhetetlenségek miatt. A rendeletnek megfelelően minél hamarabb kell ki, a kifizetéseket teljesíteni. Három tagállamban 12 esetet találtunk, amelyben csak jó néhány hónappal a bizottsági javaslat után történt meg a kifizetés, vagy akár 7-9 hónappal a bizottsági kifizetési határidő után történt csak ez meg, vagy még a mai napig sem. Ez nem felel meg a szabályainknak. Aztán a menedzsmenttel kapcsolatos ellenőrzések, a, ezzel kapcsolatban a számvevőszék úgy gondolja, hogy a tagállami ellenőrzések nem voltak megfelelőek, 3,2%-kal csökkenteni lehetne ezt ezen a politikai területen. Ott, ahol megfelelő információkkal rendelkeztek a tagállamok, ott a, ez szerepel is a nyilatkozataikban. Az auditnak egy másik fontos területe a ellenőrzési területekre vonatkozik. Ezt a különböző operatív programok tekintetében megtettük, és ezt az Európai Bizottság audit hatóságai tették meg. Nem voltak olyan problémák, amelyek további kvantifikációkhoz vezettek volna a bizottság részéről, de négy területen viszont találtunk ilyen problémát, de ennek nem volt hatása az éves végösszegekre, és 30-ban, 30 esetben viszont nem, volt, nem találtunk problémát. A DJ Ample esetében a konzisztenciát próbáltuk vizsgálni a bizottsági eredeti kalkulációkhoz képest. Itt a következő problémás területeket állapítottuk meg. Egyrészt a DJ Ample úgy gondolja, hogy 2,8 és 4 százalék közé tehető az ESA-ra vonatkozó kifizetések hiba határa 2007-2013 között 45%-ot fizetett ki a bizottság, és itt a hibahatár 2% fölött volt. 2013 óta egy, egy, nem, 123 millió ról 169 millióra növekedett a kiadások szintje. 1,2%-os a hiba határ az összes területet egybeszámítva, és figyelembe véve a pénzügyi korrekciót is, amelyet a tagállamok jelentettek a bizottság felé. Hogyan látjuk ezeket a becsléseket? Összességében úgy gondoljuk, hogy a bizottsági kalkulációk 2014-ben konzisztensek, megfelelőek és megfelelnek azoknak az információknak, amelyeket az audit hatóságok találtak. Természetesen a hibahatárok nem összehasonlíthatóak minden esetben, és vannak hiányosságok is, tehát vannak továbbra is kockázatok a kalkulációk területén bizonyos operatív programok esetére. Mi az újdonság? Most a teljesítményre vonatkozó értékelés, teljesítmény arányos értékelés volt az újdonság. Úgy találtuk, hogy a céloknak megfeleltek a projektek, és a végső következtetésünk az az, hogy három negyede ennek a két alapnak a projektje részben vagy teljes mértékben megfelelt a kitűzött céloknak. Az ESA esetében ez az arány még magasabb. 2014-re vonatkozólag hét ajánlást fogalmaztunk meg az Európai Bizottság felé ezzel a fejezettel kapcsolatban. Itt a nemzeti um, szabályok átvizsgálása, bevált gyakorlatok cseréje, a tagállami szintű jobb ellenőrzés, az egyszerűsített költségopciók, visszafizetések a tagállamok részéről, és a pénzügyi eszközök szabályoknak való megfelelése, illetve a hibahatárokkal kapcsolatos ellenőrzések szigorítása. Ezekkel a az ajánlásokkal reméljük, hogy hozzájárulunk a KONT szakbizottság munkájához és a bizottság munkájához is, hogy tovább tudják javítani az Európai Szociális Alap működését a jövőben. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Most kapja biztos a meg a szót. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony. Előadó asszony, tisztelt képviselők, tisztelt számvevőszék, Ivanova asszony, tisztelt kollégák. Először is szeretnék köszönetet mondani Ivanova asszonynak és az auditorok csapatának a kiváló és valóban konstruktív együttműködésért a 2014-es éves jelentés kidolgozása során. Az első év során a bizottság konkrét lépéseket tett arra, hogy tovább növekedhessen Európa, és a munkahelyteremtést tudjuk ösztönözni. Az Európai Stratégiai Beruházási Alapot létrehoztuk a reálgazdaság dinamizálására, az ifjúsági foglalkoztatással kapcsolatban a, kezde, a kezdeményezés is elindult azért, hogy a projekteket is konkrétan el lehessen indítani, és próbáljuk elérni, hogy a tagállamokban a hosszú távú munkanélküliek visszatérhessenek a munkaerőpiacra. Általában véve a szociális igazságosság az irányelvünk, és az első számú prioritás. Ez valóban nagyon fontos ahhoz, hogy Európa tripla A szociális besorolást kaphasson. Ami a szociális és foglalkoztatási politikát illeti, azt gondoljuk, hogy a gazdasági megerősítése az Európai Uniónak együtt jár azzal, hogy növeljük az Európában élők életminőségét, és ez nagyon fontos az európai szociális gazdasági modell. Minden kezdeményezésünkben eredményorientáltak voltunk, és megpróbáltunk valódi eredményt elérni a beruházásainkkal a hatékony és a hatékony pénzgazdálkodás elvei mentén. Korábbi képviselőként úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül jó lehetőség arra ez az éves jelentés, hogy az európai költségvetési kiadásokat a bizottság és a tagállamok ellenőrizhessék. Biztosként még inkább meggyőződésem az, hogy ezen jelentésnek nagyon jó hogy ezen jelentésen nagyon jó lehetőséget kapunk arra, hogy ellenőrizhessük, hogy az alapok valóban megfelelnek a politikai prioritásainknak, és mérhetjük azt, hogy mit értünk el az alapokkal. Természetesen továbbra sem vagyok elégedett azzal, hogy 3,7 tizede a beruházásainknak hibák alapján történik meg. Közben meg kell néznünk a foglalkoztatási és szociális ügyek által beruházott összegek fennmaradó 96,3%-át, amely valóban hatással van a polgáraink életeire, életére. Ami az eredmények elérését és az azzal kapcsolatos kommunikációt illeti, ez rendkívül fontos a bizottság szempontjából. Bátorít engem ebben az, hogy a folyamatban lévő értékelésünk első eredményei alapján a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan több mint 9 millióan jutottak munkához az ISF projektjeinek köszönhetően. További 5 millióan új szakképzést kaptak, vagy képesítést, miközben 300 ezer vállalkozó és 50 ezer startup cég kapott támogatást. Ezen adatok mutatják, hogy az alapjaink mennyire hasznosak. Közben szeretném megismételni, amit Görgieva asszony elmondott a bizottság alelnökeként Strasbourgban a múlt héten, hogy nem csak az fontos, hogy ez mérhető, és nem csak az mérhető, ami fontos. És ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy az ifjúsági garancia Ezzel kapcsolatban a támogatásunknak nem csak az az érdeme, hogy hány fiatal jut munkához, hanem nagyon fontos, hogy a jólétet meg tudjuk erősíteni, és azt a hitet, hogy a munka az a társadalomban való részvételnek is nagyon fontos része. Szeretnénk elérni, hogy minden kezdeményezésünk és szakpolitikai fellépésünk a jelenlegi politikai kontextus részét képezze, és az alapjainkat úgy próbáljuk beruházni, hogy a lehető legnagyobb hatásuk legyen. Az Európai Számvevőszék az éves jelentésében néhány aggájának is hangot ad azzal kapcsolatban, hogy az Európa 2020 és annak céljai között milyen az összekapcsolódás. Valóban köszönetet mondunk ezen megjegyzéseket, és valóban mindig meg kell néznünk, hogy hogyan lehet még többet tennünk vagy még jobban eljárnunk. De azt gondolom, hogy mind az új szabályozási keret, mind talán még fontosabb a tárgyalások eredményei a kifizetési prioritásokkal kapcsolatban az operatív programokra vonatkozóan alapvető változást jelent azzal kapcsolatban, hogy az alapokat a szakpolitikákhoz kell igazítani. A négy fő célkitűzéseken belül, tehát foglalkoztatás, oktatás, szociális bevonás és a állami, a közigazgatás modernizációja, ezek alapján természetesen igazodunk az Európa 2020-as célkitűzésekhez, ami az országokra vonatkozó ajánlásokat, a CSR-ek végrehajtását illeti. Sok tagállamban az ISF 2014-2020-as időszak alapjai teljes mértékben kötötték az ország specifikus jelentések ajánlásaihoz. Például ami a foglalkoztatási szolgáltatás működését illeti, a szakképesítést, vagy a kirekesztett közösségek bevonását, például a romák bevonását illeti. Lengyelországban 75% volt ez, Szlovákiában, Szlovéniában 90%, a Csekköztársaságban pedig körülbelül 80%-os az arány. Ez nagy mértékben meg kell, hogy erősítse az Európai Szociális Alap hatását a fő Európa 2020-as célokkal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az új monitorozási és jelentéstételi megoldásoknak köszönhetően még inkább ki tudjuk ezt mutatni. A közeljövőben kapunk részletesebb információt az úgynevezett 16-os cikk jelentéssel kapcsolatban, amely a tárgyalásokat elemzi a partnerségi megállapodások és a programok fényében. Azáltal, hogy stratégiai fókuszt adunk az Európai 2020-nak, a közelmúltbeli fejlemények is mutatják, hogy a szabályozási keret megfelelő rugalmasságot kell, hogy adjon arra, hogy a prioritásainkat ki tudjuk igazítani. A menekült válság is releváns ebből a szempontból. Annak ellenére, hogy eredetileg eléggé rugalmatlan rendszert alakítottunk ki 7 éves időszakra vonatkozóan. Nagyon komoly lépéseket hoztunk azért, hogy az alapok például az ESF is alkalmazható legyen az új igényekre, amelyek ezzel a kontextussal kapcsolatban felmerültek. Szeptemberben, szeptember 25-én én magam találkoztam az ISF vezetőségével, hogy beszéljünk erről és részletes iránymutatásokat hoztunk létre, amelyben elmagyarázzuk, hogyan lehet az alapokat felhasználni a menekült válság kezelésére. Például azáltal, hogy a szakképzéseket, az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférést javítjuk, vagy akár a megkülönböztetés ellen felléphetünk. Az EBSCO tanácson, a foglalkoztatási és szociális ügyek minisztereinek a tanácsán erről vitát tartottak, és felkértem a minisztereket, hogy mozgosítsák a rendelkezésre álló eszközöket, anélkül, hogy kockáztatnák a már korábban a menekültválság előtt meghatározott prioritásainkat kockáztatnánk. Figyelembe véve, hogy mennyire fontos, hogy az előre nem látható igényekre tudjuk reagálni, azt gondolom, hogy a jogi kereteinkben kialakult rugalmatlanságokra talán érdemes odafigyelni a jövőben, az a félidős felülvizsgálat során, amely 2016-ban esedékes. Ami a feltételeknek való megfelelést illeti, a 3,7-es hibaarányt én két perspektívából közelíteném meg. Egyrészt örülök annak, hogy annak ellenére, hogy a pénzügyi időszak vége felé a tagállamok általában gyorsítják a kiadásokat, a arány továbbra is megfelel annak, amit a korábbi években láthattunk. Másrésztről, mivel még mindig felül van ezen hibarány az elvártnak, nem lehetünk ezzel megelégedve az európai költségvetés teljes mértékben meg kell védenünk. A több éves rendszerünkkel a kiigazítást mindig eh, azért végezzük, hogy hogy az anyagi határon alul maradjon a maradvány hibaérték. 2,8%-áról eh, van szó az éves kiadásoknak. Ami magát a hibarányt illeti, azt gondolom, hogy csak úgy lehet ezt 200 alá, a 2%-os küszöb aláhozni éves szinten, hogyha valóba, valódi strukturális változást érünk el azzal kapcsolatban, hogy az ISF-et hogyan hajtjuk végre. Ennek fő eleme, hogy ellépjünk a reáltól az egyszerűsített kiadások felé. Most készítettünk egy jelentést, amely részletezi, hogy jelenleg hol állunk, és hova szeretnénk eljutni az egyszerűsített költség opcióval kapcsolatban, ezért most erre én részletesen nem fogok kitérni. Hölgyeim és uraim! Az alapján, hogy a 28 tagállam mit jelentett be, a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan 35 százaléka a 2007-2013-as időszakhoz képest, és ez azt jelenti, hogy nagyobb kötelességvállalásokra lesz szükség és erőfeszítésekre, különösen bizonyos tagállamokban ahhoz, hogy az egyszerűsített kiadások teljes potenciáját ki tudjuk használni, és elérhessük 50%-át a kiadásoknak 2017 végére. Ez komoly előnyöket jelent nem csak a ö, szabályosság tekintetében, hanem azzal kapcsolatban is, hogy nagyobb legyen az elért eredmény, és kisebb az administratív teher. Nagyon komoly lehetőség ez tehát arra, hogy további előrelépéseket lépjünk el, és azt gondolom, hogy sikerül ezt a célkitűzést elérni. Ezen én magam is dolgozok, és szeretnék az önök támogatására is számítani. Végül elnök asszony, azt gondolom, hogy valódi változásnak vagyunk tanúi, ellépünk a megfeleléstől, az eredmény és a teljesítmény felé. És én ennek nagyon örülök. Nem azért, mert a megfelelés nem fontos, az rendkívül fontos, de ez csak előfeltétele annak, hogy a végső célunkat elérjük, ami az, hogy az állami pénzeket úgy használjuk fel, hogy teljes mértékű pozitív hatással legyen a közösen meghatározott szakpolitikai célokkal kapcsolatban. Talán még teljesen nem értük el ezt a célt, de meggyőződésem, hogy jó úton járunk. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a prezentáció, amelyben bemutatták az önök álláspontját. Most pedig jelentőstevő asszony, Blabajov asszony kapja meg a szót. Milyen meglátásai vannak a bizottság, illetve a számbevőszék felé, Martina. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, Ivanova asszony, főigazgató úr, kollégák. Mint jól tudják, a fő eh, gondolatom, amelyet kifejtenék eh, ezzel a körrel kapcsolatban, az az, hogy konstruktívabb módszertant kell meghatároznunk az eredményekre, teljesítményre, hozzáadott értékre koncentrálva, mint sem pusztán a hiba százalékokra. Persze nem szabad megfelelkeznünk emellett a megfelelésről sem, hiszen szabályok nélkül nem lehet teljesítményt se elérni, ezt tudjuk. Szeretném megköszönni a biztos asszonynak, hogy hang, a hangsúlyt beszédében az eredményekre helyezte, és hogy bemutatta példákkal a teljesítmény alapú megközelítés működését. Köszönöm az írásos válaszokat is. Ezeket majd tanulmányozom, és lehet, hogy visszatérek némelyikükhöz később kérdésekkel. Köszönöm a számvevőszék részéről valóan asszonynak mondandóját, mert teljesítmény kapcsolódó témákra koncentrált, és köszönöm az eszmecserék folytán kifejtett segítségüket korábban, most, és lesz majd még további is nyilván a mentesítési eljárás során. Ha teljesítménnyel kapcsolatos ügyekkel kezdünk, a két legfontosabb teljesítményindikátor az ön, biztos azt mondja, az ön tárcájában a, a munkanélküliségi ráta és az újonnan létrehozott munkahelyek száma, illetve és vagy fenntartott munkahelyek száma. Érdekes számokat említett azt például, hogy a 2017-13 időszakban 8,8 millió ESA résztvevő szerzett vagy tartotta meg munkahelyét az ESA közbeavatkozásnak köszönhetően, és több mint 300 ezer ember kapott támogatást az ESA-ból, és lett ö, önálló vállalkozó, és több mint 50 ezer induló vállalkozás kapott támogatást. Köszönöm a számokat, van azért kérdésem. Azt tenném fel például, mennyire megbízható és fenntartható ez a számsor? Vajon az indikátorokat megfelelően határozták meg az, hogy megbízható eredményeket hozzon a 2020-ig terjedő időszakra is, 14-től 20-ig? Aztán még egy kérdés, az ország specifikus ajánlások azt mutatják, hogy a tagállamok milyen erőfeszítéseket tettek, hogy tartsák a 2020-as célokat. Vajon a bizottság hogyan szervezi meg az, az specifikus jelent, országjelentésre vonatkozó jelentéseket azért, hogy a foglalkoztási főigazgatóság információ még átfogóbbak és értesebbek legyenek. Aztán a a kapcsolatos kérdés, hány ország és mely országoknak kell, ahol van még, ahol nem illeszkednek a munkaerőpiaci igények és a képzés profilja. Mit kell tenni, milyen lépéseket kell tenni ennek orvoslására? Hisz jó lenne, hogyha a lépésekről beszélnénk inkább, mint a hibákra mutogatnánk pusztán. Aztán a teljesítmény kérdésében van még egy megvitatandó és nyitott kérdés, ez pedig az abszorpciós kapacitás az elmúlt programidőszakban, hiszen a 2014-es DAS szerint kulcsfontosságú hibák voltak az ellenőrzési rendszerekben, irányítási rendszerekben, a 348 per 2001-es rendelet és a 2006-os rendelet összevetve, amely az ESA operatív programjai 11 tagállamban vizsgálta, és itt azt találta, hogy nem volt megfelelő ellenőrzés, és korrekciós intézkedések sem történtek a nemzeti hatóságok részéről. Vajon miért folyik ez még mindig így? Mikorra várható a lezárása ennek a folyamatnak? Aztán megkérdezném, hiszen a 2007-13-as programidőszakban potlogos kifizetések történtek, 1390 millió eurós értékben, 17 OP, miatt megszakadt, végrehajtáson megszakadt. Konkrétan kérdeztünk erről a, a kérdéseinkben, a 27-es számú kérdésre biztos válasza az volt, az jelen pillanatban, a programidőszak jelen pontján, a jogosultság időszak vége felé a tagállamok minden intézkedést meg kellett volna hozzanak ahhoz, hogy a legjobb lehívási százalékot elérjék a szerződések és támogatások körében. Kérdésem, hogy a bizottság biztosan tudja-e, hogy a tagállamok megtettek mindent a lehívhatóság érdekében, vagy ez inkább csak egy óhaj, vagy egy feltételezés. Honnan tudják, hogy vajon megtettek-e mindent a tagállamok? Aztán nagyon gyorsan visszatérnék a hiba százalékokhoz, hibarányokhoz. A legvalószínűbb a foglalkozatási és szociális kérdésben 3,7% lesz 2014-re valószínűleg, ám láttuk az ECA jelentésében hogy a hiba százalék jelentősen csökkenthető volna, hogyha a tagállamok minden információval éltek volna, ami elérhető számukra. Ezt többször említette már az ECA. Ezt az üzenetet minden évben megkapjuk, rendesen. Ennek fényében kérdem, mert a mi foglalkozik ezzel évről évre, miért nem javult a helyzet? A bizottság milyen intézkedéseket hoz vagy hozott, hogy a köztes szervezeteket segítse akár emberi erőforrások révén e feladat megoldásában. Ezt fontos volna megvitatnunk, ezt a kérdést. Aztán röviden az ifjúsági foglalkoztási kezdeményezésről beszélnék. Köszönöm, hogy említette ön is ezt a területet. Láttuk, hogy a részvételi számok fényében 110 ezer munkanélküli fiatal vett részt ilyen cselekvésekben 2013-ban. 1,3 milliárd eurót már alokáltak helyben projektekre. Ezek az eredmények a 2014-es jelentésben vannak, nagyjából összevethetőek a bizottság becsléseivel az OP célok fényében és a rendelkezésre álló előfinanszírozás fényében. Ám 2015-ben nőtt az előfinanszírozás mértéke, a jelentés pedig utal arra, hogy 2015-ben jelentős intézkedéseket mobilizálnak, szolgáltatásokat és támogatást kapnak a fiatalok, a 30%-os finanszírozási növekmény fényében is. Vajon a bizottság jelenleg hogy értékeli az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés állapotát? Hozta az eredményeket? Csökkent az ifjúsági munkanélküliség már most is? Hogyan értékelik ezt? Megemlíteném mennyire fontos az, hogy az ECA egyszerűsítést irányoz elő, illetve az egyszerűsített költségelszámolási opciót. Köszönjük a vonatkozó dokumentumot, egy kicsit ezt is kommentálnám. Mik a terveik? Az egyszerűsített költségopció tekintetében az ESA működésében, végrehajtásában, Azért kérdem, mert a 2013-as időszakban ez az egyszerűsített költség opció több kockázatot jelentett a kezdeményezetek szempontjából. Mik ezek a konkrét kockázatok, vizsgálják-e, és hogyan kívánják kezelni ezeket az új pénzügyi időszakban? Mi a tervük a mostani pénzügyi időszakban erre? És nagyon konkrétan, vajon Bulgária, Magyarország, Lettország és Szlovákia miért nem hajlandó, vagy miért óckodik ezen opció alkalmazásától? Mi jött a probléma ezekben az országokban? Még egy kérdés, amelyet a bizottságnak is, meg az EK-nak is feltennék. Amikor a válaszokat olvassuk a, biz... a 18-19-es kérdésekre, a partneri megállapodásokra a bizottság részéről, úgy tűnik a bizottság nem ért egyet az EK-val, mely utóbbi azt a véleményt vallotta, hogy az új partneri megállapodások nem eléggé tükrözik az EU 2020-as célokat. Mindkét intézményt kérem tehát fejtse ki álláspontját az, ezen új partneri megállapodásokkal kapcsolatban, hogy tükrözik-e vagy sem a 2020-as célokat. Utolsó két gondolatom, és akkor lezárom. Majd azok a pénzügyi eszközök, amelyek körében 53 pénzügyi eszköz, főleg KKV-k támogatására korlátozva, ezeket az ESZ-a támogatta egy sortagállamban, összesen 16.760 kisvállalat kapott támogatást egy a 472 milliós ESZA költségvetésből. Ennek persze örülök, ám kérdezem, mik voltak a tagállamokban az előfeltételek az biztosítva, hogy hatékonyan használják a szociálpolitikai területen ezeket a pénzügyi eszközöket, és a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a számon kérhetőségi hiányosságokat kezelje pénzügyi eszköz végrehajtásában. Üdvözlöm azt, hogy a bizottság igyekszik tám növelni a pénzügyi eszközök használatát, és az ECA egy horizontális teljesítmény auditot hajt végre a pénzügyi eszközökben, például a szociálpolitikai területen is, ezt nagyon várjuk ennek az eredményét. Utolsó kérdésem. Említette ön is, biztos asszony, hogy a politikai összefüggésben kell maradnunk, abban kell reagálnunk a kihívásokra. Egy forró témát említenék jelen pillanatban, ön is érintette a beszédében, pedig nem más, mint a menekültek kérdése. Azt mondta, hogy van lehetőség arra, hogy a struktúrális alapokat felhasználják mozgósítsák a migrációs kihívások kezelésére, integrációs intézkedésekre, mint nyelvtanulás, társfinanszírozása az infrastruktúrális elemeknek, szociális lakásépítés projektekre. Tudjuk, hogy csak négy alap áll segítve a tagalmakat a menekült válság kezelésében, ez az ERFA, az ESA, a FEAT, a legszegényebbeket támogató alap, és az AMIF amely a bevándorlás integrációs alap. Ez a négy alap, amely rendelkezésre áll erre a célra. Ám tudjuk, hogy az ERFA és az ESA más célokra került megtervezésre eredetileg. Hogyan látja ön, hogy ezek az alapok valóban megfelelő eszközök arra, hogy a tagállamokat segítsék a menekültválság kezelésében, vagy a tagállamokat nem inkább arra kéne bátorítani, hogy az el nem költött előrányzatokat próbálják lehívni erre a célra. Ez van az utolsó kérdésem, szívesen hallgatom majd kollégáim kérdéseit is, meg az eszmecserét is, igyekszem azokat is belefoglalni majd a munkaanyagomba, mentesítési munkaanyagomba. Köszönöm szépen előre is a válaszaikat. Ja, vielen Dank, Frau Kommissarin. Köszönöm, biztos asszony. Önnek megadom a szót, aztán ismét a számvevőszéknek még egyszer. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm. Jelentőstevő asszony, hollandul fogok válaszolni. Első kérdésére, hogy hogyan ellenőrizzük azt az információt, amelyet a tagállamoktól kapunk a végrehajtás menetéről. Nos, ezt ez a vonatkozó könyv számviszteli vizsgálat révén végezzük el a beküldött anyagokat, vizsgáljuk, de, de ha kell, helyszínen is ellenőrzünk, akár helyszíni auditokat is tartunk, ilyen módon próbáljuk biztosítani azt, hogy az első verifikációnál az egyetlen kör legyen, hanem a megbízható biztosítsuk biztosítsunk azzal, hogy probléma van, akkor helyben is vizsgálódjunk, és hogyha szerkezeti hiba van, akkor a tagállamokkal szervezünk találkozókat, igyekszünk iránymutatást adni nekik, információt, annak érdekében, hogy orvosolják a hibát. Ami az ország specifikus ajánlásokat illeti, igen, világos az, hogy kapcsolat van a a, a, a kondíciók, az alapok felhasználása és az országspecifikus jelentések között 2016-tól már az ex ante kondicionatásokat be kell töltsék a tagállamok, addigra ez a végpont, ha nem teszik, akkor részünkről fel kell lépnünk a korrekció irányában, az országjelentésekben pedig a kollégákkal együtt meg kell vizsgáljuk, hogy mikor lehet lehet teret biztosítani a pénzügyi eszközök felhasználására megállapításait, vajon megvizsgálva az, hogy vajon a reformokat végrehajtották-e. Itt nem az elsősorban az a cél, hogy a költségvetési ellenőrzés megvalósuljon, erre más eszközök és módszerek vannak. Itt a bizottság tavaly az, az ország fizikus jelentésekben a legjelentősebb problémákra igyekezett koncentrálni, egyfajta korcsosított eljárásban, és ezek jelennek meg az országspecifikus eljárásokban, míg a költségvetések Tehát igyekszünk jobban követni, és meg, megkövetjük ezt a tagállamoktól is, hogy ezeket a hibákat után Ami a kompetenciákat illeti, a szakértelmet, említette, hogy a tagállamok egy kicsit jobban dolgozhatnának ezen a feladaton. Van egy sor olyan kezdeményezés, amely a, a szakismeretek tekintetében megragadható volna, oktatás, képzés tekintetében, Nem ez elsősorban magának a tagállamnak a feladata, mi ugyan tudunk koordinálni, együttműködni, jó tanácsokat adhatunk, és ezt tesszük is. A munkaprogramunkban, amely 2016-os évre vonatkozik, a Skills Agenda is szerepel a programban, Többek között azt vizsgáljuk meg majd, és elő is készítjük ezt, hogyan tud, tudunk Európában hozzájárulni ahhoz, hogy több szakismeretet szerezzenek az emberek, és hogyan tudnak, hogyan tudjuk hozzájárulni az, az életen átoló tanulás fenntartásához, hogyan tudunk jobban választ adni a munkaerőpiac igényeihez, azokra, azon szakismereti igényekre, amelyek a összekapcsolják a vállalatok körét a, a, a képzési intézmények körével, és több eszközt tudjunk alkalmazni, mint korábban tettük, annak érdekében, hogy a nagy adat elemzések révén mit tudunk feltárni arról, hogy jelenleg a munkaerőpiacnak konkrétan mik is az igényei, és itt nagyon fontos, hogy, hogy gondoskodjunk arról, hogy a tanúsítványok, bizonyítványok, melyek bemutatják az emberek szakismereteit, ezek átláthatóbbak legyenek, határon át nyúló módon is, úgymond összevethető módon az igazi szakismereteit tükrözve az embereknek, és nem csak a hivatalos diplomák kívánalmának megfelelően. Negyedik kérdés. Az abszorciós kapacitás. Igen. Hogy nem megfelelőek az ellenőrzések, mondja ön a, a nemzeti hatóságok körében, a jövőben megpróbálunk megfelelő irányítást adni, és eszközökre vonatkozóban az új programokban új technikák állnak rendelkezésre, például a nem időben lezárt végrehajtásban netó korrekciók intézhetőek a tagállam részéről, elkülönítve azokat a programokat, amelyekben nem történt semmi hiba, és vannak más eszközök is a nemzeti hatóságok kezében, amelyekkel jobban tudnak ellenőrizni már. Milyen új technikák vannak, csak gondolkozom még erre vonatkozóan. Ja. Hm? Ja, zoals ik daar juist... Ahogy mondottam, az audit auditja is megtörténik, rendszeresen a, a dokumentum dossziék vizsgálata ennek alapján a jövőben pedig keresjük annak módját, hogyan tudjuk a politikai felelősséget is érzékeltetni a nemzeti hatóságokkal azon nyilatkozatok tekintetében, amelyeket fölfelé adnak le, tehát az irányítási menedzsment nyilatkozatok, tekintetében a tagállami hatóságok is nagyobb felelősséget kell vállaljanak a politikai célok fényében. Aztán próbálom olvasni a jegyzeteimet, a kérdéseikre válaszolva, ami az operatív programok megszüntetése, felfüggesztését illeti, ja, wat betreft de eh, opgeschorte programma's. Jelen pillanatban azok a tartalékok, a feltartások, amelyekkel számolunk, 21-ből 15-ben függesztettük ezeket a, ezeket a ö, megszüntetéseket, mert a nemzeti hatóságok ö, korrigálták a vonatkozó információkat. 16 program van amelyeket elítottunk. Háromban kiküldtük a megfelelő figyelmeztető leveleket, 2015-ben pedig 17 operatív program szakadt meg, három figyelmeztető levél született, és ö, aztán nézem tovább az abszorciós kapacitását az operatív programoknak, erről mit írtam, hol állunk a globális abszorpció tekintetében 2007-13-as időszakban megállapítható, hogy volt tulajdonképpen jól haladunk. A kifizetések a tagállamok felé 87%-ot érték el 2015. október végéig a teljes allokációk körében, 90% országra tervezünk fölmenni 2016-ra, és 15 tagállamban 90% fölött van az abszorpciós kapacitás. Vannak tagállamok, amelyek a kifizetés tekintetben lemaradóban vannak, ezek Horvátország, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Málta. Horvátország 66%-on áll, Románia 62%-on, Spanyolország 70%-on, Szlovákia 78 és Málta is 78%-on áll a lehívások tekintetében megállapítható, tehát, hogy a, még minden tagállamnak van ideje 2017 márciusáig lezárni ezt az időszakot, és lehívni a kifizetéseket, amelyek még nyitva állnak. Mit tettünk a helyzet javítása érdekében, kérdezte ön. Nos, itt igyekeztünk javítani a dolgokon. Task, 8 ilyen task force-ot állítottunk fel, ezek a jobb végrehajtáson munkálkodnak, azt igyekeznek segíteni, elkerülendő azt, hogy az a kockázat, amely a decommitmentben, az eszközök megvonásában áll, az időszak végén csökkenjen, és hogy a technikai asszisztencia javítsa a tagállamok kapacitását, jobban éljenek ezekkel a technikai segítségekkel, és megvizsgáljuk azt is, hogy vajon az eljárások amelyeket az irányító hatóságok, illetve az ellenőrző hatóságok használnak, javítható eljárások-e, elégségesek az emberi erőforrások a tagállam intézményeiben, hiszen itt van a helyzet megoldásának kulcsa végső soron, és az is nagyon jelentős, hogy a jó gyakorlatok cseréjét bátorítsuk a tagállamok között. Az ESA Transnational Network hálózat erre hivatott, és jó kezdeményezésekkel él annak érdekében, hogy ezeket a jó gyakorlatokat cseréljék a tagállamok egymás között, és javítsák így a végrehajtást. Aztán Dan hebben we uh, eh, foutenpercentage. A hiba százalékok körében mi van itt. Wat was de zesde vraag? La sixième question, je... Ja, dat is wat we doen in de lidstaten om die euro te trekken. Ja, ja oké, okay, ik kan niet... Ik kon... Ook elnézést. Nehezen olvasom saját írásomat. Tehát mit teszünk a hibaszerzelékok tagállamok beli csökkentésére, annak érdekében, hogy végsősorban megvédjük a költségvetést, az Európai Uniós költségvetést. Vannak konkrét cselekvéseket indítottunk el, itt új téma az az extensive guidance, tehát a, a kiszélesített iránymutatás javítandó az irányító hatóságok működését, illetve azok által kiadott ö, igazolások kiigazításában és megformálásában. Igyekszünk jó gyakorlatokat, példákat nyújtani a tagállamok számára, az elnyújthatóságok működését javítandó, a, az ECA is rámutatott erre, hogy a közbeszerzési eljárások tekintetében lehet segíteni, vannak segíthet, vannak segítő rendszerek. Aztán kapacitásépítési szemináriumokat is tervezünk, ahol tájékoztatást nyújtunk a e szemináriumok körében. Kifejlesztettünk ugyanakkor egy kockázat, osztázati ö, eszközt, egy risk scoring tool-t, ahol a tagállami irányító szervezetek is tudnak kockázati elemzést végezni, meghatározva hol vannak a gyenge pontok saját rendszereikben, belőve ezeket, meghatározva ezeket. A szemináriumokban ezt próbáljuk erősíteni, ezt a munkát. Aztán vannak tematikus auditok, a rényutahatósági igazolások kiadása tekintetében, és konkrét tanácsadásokat is folytatunk a gyenge pontok feltárására, illetve a helyzetek javítására. 2014-ben 2020 ö, ilyen történt. Persze a szabályozásban is lehetne többet tenni a végrehajtás szabályozásában, és a nettó korrekciók eszköze is jó, arra így úgymond betehetjük a lábunkat az ajtórésbe, és rávehetjük a tagállamokat arra, hogy például jobban alkalmazzák az egyszerűsített költségvetési vagy költségelszámlási opciót amelyben még megállapítható hiányosságok az egyes tagállamok körében. Ami pedig az ifjúsági munkanélküliséget illeti, ebben a szakpolitikában az egyik prioritásunk ez, egy pillanat. Ja, Jöstver were Ifjúsági munkanélküliség. Az utolsó számadatok, legfrissebb számadatok tegnap az Eurostat adta ki ezeket. Az ifjúsági munkanélküliség a leg alacsonyabb évet számoltuk, 21,7-ről 20%-ra ment le az arány a 28 tagállamban, és 22,1%-ra az eurozónában. Láttuk, egy hónapja bekértük az objektív számokat. 2013 közelpén 2010-től 2015 közepéig 1 millióval kevesebb ifjúsági munkanélküli van, és a 2015-ös évben magában félmillióval kevesebb munkanélkülit regisztrálunk, mint a korábbi évben. Haladnak a dolgok tehát, tehát csökken az ifjúsági munkanélküliség, ám azt is jó tudnunk, hogy a fiataloknak kell kilátásokat nyújtani. A munkaerőpiacon Szükség van a fiatal tehetségekre, ám az is fontos, hogy, hogy megfelelő perspektívákat kapjanak, olyan szakismereteket, amelyek révén el tudnak helyezkedni. Ez az egyik első számú prioritásunk. A tagállamokat is rá kell vennünk, hogy ezzel foglalkozzon az alapok megfelelő felhasználása révén, és politikai iránymutatásokat is adunk az ifjúsági munkanőség csökkentése érdekében az alapok körében az ESZA és az ifjúsági munka ifjúsági kezdeményezés az, amelyik ezt szolgálják 2014-től 20-ig 12,7 millió eurót irányzunk elő a programidőszakra. Ez a közvetlen részvétele a fiataloknak a munkaerőpiacon címmel kerül bevezetésre és oktatási képzési erőfeszítések, valamint a munkaerőpiaci rendszerek modernizálására is. Több mint 28 milliárd került előrázatra az ESZÁ-ból 2020-ig. Ami az ifjúsági munkanélküliség kezdeményezést illeti, tudják, hogy az előfinanszírozás lehívásra került, és köszönöm a parlament aktív együttműködését abban, hogy ez lehetővé vált, jogszabályalkotás révén is. Tehát ezt csak azért tudtuk ilyen gyorsan tető alá hozni, mert a parlament és a tanács is keményen dolgozott rajta. Egy milliárd euró került kifizetése a, a támogatásra jogosult régiók irányában. Nagyon fontos, hogy mielőbb elinduljanak helyben a projektek, és a likviditás hiánya volt tudni az oka annak, hogy a régiók, pont azokban a régióban, a legnagyobb támogatásra lett volna a egy munkanőség elleni harcban, épp ezek kellett, hogy megbirkozzanak pénzügyi zavarokkal, nehézségekkel, tehát ezt kellett leküzdenünk, és most végre indultak helyben a programok ennek köszönhetően. Ezért végéig meglátjuk, mi lesznek az eredmények a tagállamok kell, hogy adjanak információt erről, és akkor jövő évben tudunk erről jelentést készíteni. Tudom, hogy az ifjúsági munkanélküliség kezdeményezésben szigorúbb a jelentés tételi szabályozás, mint korábban volt, mint ennek elődjében volt. Jelenleg 50% a kifizetési arány. Szeretnénk tartani az irányzatokat ami pedig a szakpolitikai iránymutatásokat illeti, az ifjúsági munkanőség körében tudják, hogy a Youth Guarantee eh, rendszer működésében a tagállamok kaptak egy olyan iránymutatást, hogy négy hónappal azt követően, hogy a munk ajánlatot kell adjanak a, a fiataloknak, miután elveszették állásokat, hogy vagy képzésre, vagy munkahelyre vagy egy ö, ö, gyakorlat, gyakornoki helyre kell ajánlatot adjanak. 2016-ban a Youth Employment Initiative-et felhasználják annak érdekében, hogy 2015 végére megfelelő adatbázissal bírjunk arra vonatkozóan, hogy 2016-ra egy rendes jelentést tudjunk erről is írni, és ez adhat tápot majd a további eszmecserékre az időközi áttekintés irányában a többi pénzügyi keret köztes értékelésének keretében majd meglátjuk, hogyan halad. Mindez remélem addigra pozitív előlépéseket tudunk majd elkönyvelni, meggyőzve az intézményeket arról, hogy jó irányba haladunk, és további munkát kell végezni. 20%-os munkanélküliség azt jelenti, hogy öt fiatalból egy még mindig munkát keres, és nem talál, ez még mindig túl magas arány, társadalmaink ezt nem tudják, sem gazdaságaink elviselni ezt, ezért kell tovább is nagyon keményen dolgozni ennek megoldására, ám annak örülök, hogy eddig is elértünk eredményeket, ez nagyon fontos eredmények. Aztán az egyszerűsített költségopció nagyon fontos eszköz, én személyesen is nagyon erőltetem ennek használatát az elmúlt időszakban. A Simplified Cost Option 7% körében alkalmaztuk. Ez nem túl magas ugyan, de egy teljesen új elem volt, és a tagállamok nem igen bíztak még ebben az új rendszerben. Akkor most azonban több ismeretet szereztek, ebben jobban bíznak benne, és látják értelmét is a tagállamok, ám nagy különbségek adódnak a e rendszer működésében a tagállamok között. Vannak tagállamok, amelyek egyik programban sem használták, más tagállamokban meg 60% fölött van Olaszország például éllovas e tekintetben, és a jelenlegi programidőszakban látjuk, hogy százalékokban 35%-ban alkalmazzák globálisan ezt az egyszerűsített költség opciót. Ez jó eredmény, tekintettel arra, hogy elején vagyunk a több éves időszaknak, a 2020 időszaknak, és reméljük, hogy növekedni fog ez az arány. Ösztönözzük a tagállamokat erre, például friss információkat is adunk, legjobb gyakorlatokat cserélünk, szemináriumokat szervezünk, és reméljük, hogy az, az 53 35 százalék és az 50 os szél között áthidalásra kerül, tehát elérjük az 50 os szélt, amelyet kitűztünk, és meggyőzzük a tagállamok többségét erről, arról, hogy érdemes alkalmazni a Simplified Cost option a programok végrehajtásában. Aztán kaptam kérdést a finanszírozási eszközökről, hogy vajon hogyan tudjuk ezeket jobban alkalmazni. A következő időszakban jobban tudjuk majd alkalmazni ezeket, mint az elmúlt időszakban, hiszen 2007-től 2013 ig az ESA 49 pénzügyi eszközt támogatott 7 tagállamban, elsősorban a mikrovállalkozásokat, az igen kicsi vállalkozásokat támogattuk ezen forrásokból, 38 ezer embert értünk el e támogatásokkal, és 23 ezer új munkahelyet vagy induló vállalkozást hoztunk létre. 2020-ig viszont jobban tudjuk alkalmazni ezeket az eszközöket, mert jobb szabályozási keret jött létre, és itt azt reméljük, legalábbis az a cél, hogy több költségvetési eszköz menjen a mechanizmusokba. Az ESA tekintetében az a cél, hogy egy milliárd euró legyen körülbelül az az összeg, amely 12 tagállamban tud egy pénzügyi eszközökkel támogatást nyújtani. Ez megduplázza az összeget is, a tagállamok számát tekintve pedig a 7 tagállamról 12-re emeltük a számot, ahol ez a pénzügyi eszközök felhasználhatóak, ez is szerintünk jó eredmény. Aztán kaptam kérdést a partneri megállapodás megkötése az általános szakpolitikában, hebben we Itt készülőben van egy dokumentum. Tudjuk, hogy van agály, mi is aggódunk hogy vajon elérik-e a célokat ezek az eszközök, és a szakpolitikai területen javítanak-e a tagállamokban azok a szervezetek, amelyek az alapok felhasználására ösztönöznek, készítettek értékelést, ez folyamatban van, amit mondottam, az értékelés, a 16-os cikk előrendszernek megfelelően, szabályozásodnak megfelelően egy jelentést készítünk erről az értékelésről, és ez 2000 ez e hónap, december hónap közepére elkészül majd. Az látható egyenlőre, hogy több beruházás történt a szakpolitikai célok elérésére, mint az előző időszakban. Ez világosan igazolható, és az is, hogy nőtt a célok elérése, tehát az eredményes egyeztetése a programoknak a szakpolitikai szándékokkal és igényekkel, és hozzájárulást, hozzájárultak ezek a jobb végrehajtáshoz. Mint pillanat meg kell még nézem. Ja, we zien ook toch wel, en dat is ook niet... Az is igazolás nyert, hogy a rendelkezés erről eszközöket, eszközök jelentős mélységben hozzájárultak a tagállamokban a struktúraváltásokhoz, a szerkezetváltásokhoz, amelyeket az európai szemeszter, illetve az ország specifikus ajánlások körében megfogalmaztunk és kértünk. Általában javult az üzleti környezet és atmoszféra, amely fontos a beruházik rajtásához, és javultak az igazgatási kapacitások is. Itt persze tovább kell dolgozni a területen, abból indulunk ki, mint mondottam, hogy 14 hónap, per napon belül egy átfogó jelentés születik majd e témáról. Kaptam aztán még kérdést a, az MKB-ról, Ja, dat is de volgende. Er was nog een over het MKB. Horizontale audit. Ja, dat. Er, er was, il y avait une question, mais je Oui, le refugees is the last one. The closure of the old programs. Mm. On the refugees. A menekültek ügyében, a menekült válság ügyében. Itt azt mondták, hogy a tagállamok elkészítették a programokat, és itt kell támogatást nyújtanunk. Mit javasolunk a tagállamoknak? Azt, hogy a, az alapok céljának megfelelően a szakpolitikai célok végrehajtásában fokozzák erőfeszítéseiket ez irányban. Az európai, az ESA célkitűzései az a, képzésben, a munkaerőpiacra való integrációban, általában a társadalmi integráció tekintetében e célokban minden eszköz használható azon célokra is, amelyek a menekültválságból adódnak, hiszen a menekültek befogadása attól a pillanattól kezdve, ahogy beléptek a tagállamba, a munkaerőpiacra is beléptethetőek, és ettől kezdve az ESA eszközei is alkalmazhatóak a menekültválság kezelésére. Itt konkrét programokat kell írni, és ezt kértük a tagállamoktól, arról gondoskodva, hogy a, a, a szem előtt tartott célcsoportok megfelelő rangsorolást kapjanak, és elsősorban a jelenlegi programokban kapjanak támogatást, azonban ha újra kell programozni, akkor erre vonatkozóan vannak ajánlataink a tagállamok irányító hatóságai és a felelős minisztériumok és miniszterek felé is, annak érdekében nagyon gyorsan módosíthassák a programokat, és jóváhagyhassák, jóvá ezeket az átprogramozásokat a vonatkozó szakpolitikai területeken. Elviekben a tagállamok nagyon sokat tehetnek az, e, az, az, az ESZA révén is, meg a Fiat alaprévén is, rögtön attól kezdve, hogy a, a menekült belépett a tagállam területére és nemzetközi menekülékjogot kért, innentől kezdve az SZO eszközei oktatási képzési tekintetben alkalmazhatók rá, és más szakpolitikákban a tagállam alapítja meg a szabályokat abban, hogy hogyan férhet hozzá a menekült a munkaerőpiacra. A fiat eszközei is ö, alkalmazhatóak, mi is benyújtotta a nemzetközi védelemre vonatkozó kérelmét a menekült, és az első anyagi igényeit elsősorban a, ugye az, hogy enni kapjon, szállást kapjon, az, az, ezen anyagi védelmét ebből az alapból lehet finanszírozni. Aztán kaptam még kérdést a programok lezárását illetően. Van, még egy nyitva álló dosszié, témadosszié van a 2016-ig terjedő pénzügyi időszakra vonatkozóan. Olaszországot érinti ez a témadosszié. Négy program, Szicília, Calabria, Lavoro és Bolzano régiójában nem került lezárására, lezárásra. Olaszország dolgozik, hogy valahogy lezárja ezeket de, de még nincs megállapodás a pénzügyi korrekciók mértékét, színvonalát illetően, de azt feltételezhetjük, hogy ilyen pénzügyi korrekciókra szükség lesz. És Olaszország kell, hogy kifejtse álláspontját arról, hogy hogyan tervezi mielőbb lezárni ezeket. Azt hiszem, elnök azt mondja, mégis mindenre válaszoltam ezzel. Nem Also wenn es so weitergeht, kriegen wir ein Zeit. Ha ez így megy tovább, akkor sajnos kicsúszunk az időből, mert így is egy órás késésben vagyunk, és még a vitát nem igazán nyitottuk meg. Ivanova asszonynak megadom a szót. Thank you, Madam Chair. In this context, I'll try to be very short to answer your question. Köszönöm szépen. Nagyon röviden fogok választ adni és néhány megjegyzést fűznék arra, hogy a 2020-as célok és a partnerségi megállapodások hogyan kötődnek egymáshoz. Ez egy fontos kérdés, és szerintem meg lehet találni rá a választ a hármas fejezet második részében, ami az európai költségvetésből származó eredményekre vonatkozik. Én úgy látom, hogy 2020-as céloknak kell megfelelnünk, és ebben a hármas fejezetben azt is látjuk példákon keresztül, hogy milyen tagállamok mit tettek nehéz helyzetben, olyan helyzetben, ahol nem lehetett igazából látni a összeköttetést a prioritások, partnerségi megállapodások között. Nézzük néhány példát. De ugyanakkor azt is hozzá szeretném tenni, hogy van ennél sokkal átfogóbb jelentésünk, ami majd a következő év vége felé érkezik meg, és amiben minden bizonyal sokkal részletesebb választ kapnak a kérdéseikre. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, itt azt szeretném elmondani, hogy én vagyok ennek a jelentésnek a felelőse a jövő évben, és reméljük, hogy egy sokkal részletesebb elemzést tudunk majd erről a kérdésről közzétenni. Köszönöm. Még mielőtt Szeller kollégának megadom a szót, szeretném üdvözölni a delegációt a marokkói parlamentből. a marokkói parlament költségvetés ellenőrzési bizottságának alelnökének a vezetésével. Üdvözöljük, sok sikert a munkájukhoz. Soyez les bienvenus, vraiment. Merci beaucoup. Szívesen üdvözöljük, köszönjük, hogy eljöttek ma hozzánk. Achim Zeller, bitte. Ja, danke. Zöller képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet a számvevőszéknek a jelentésért és a biztos asszonynak azért, hogy ma rendelkezésünkre áll és megtartotta az előadását. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az átadott kifizetési listákkal kapcsolatban ami az előfinanszírozást és az utólagos finanszírozást is illeti, erre szeretnék most átérni, hiszen elég komoly különbségek vannak az egyes tagállamok között, és ezt kellene elemeznünk. Horvátország, 5, 75 százalék. Ott bizonyos körülmények között mondhatjuk, hogy ez egy relatíve új tagállam, de azért a többiek már régóta EU-s tagállamok. Minden tagállam, amely 10 vagy 8 éve belépett az EU-ba, a csatlakozási folyamatban támogatást kapott pénzügyi és személyi támogatást azért, hogy az európai jogokra felkészüljenek és a nálunk bevezetett eljárásokat alkalmazhassák, különösen ami a nagy programok és a strukturális alapok felhasználását illeti. Ezért meglep engem, hogy egészen különböző eredményeket láthatunk a tagállamok, még szomszédos tagállamok között is. Romániában 72%, Bulgáriában 94, Spanyolországban 47, 74%, Portugáliában 95%. A számok azt mutatják, hogy mi egy időszakra kiadjuk a pénzeket, olyan időszakra vonatkozóan, amelyet már két éve le kellett volna zárnunk. Az N plusz 2, vagy a fiatalabb tagállamoknál az M plusz 3-as szabály érvényes. Biztos azt, hogy azt mondta, hogy 2017 márciusáig teszünk még kifizetéseket, tehát még mindig azokat fizetjük ki, amelyek olyan időszakra vonatkoznak, amelyeket már rég lezártunk, programokat már rég le kellett volna zárni. Miközben már az új időszakot kellett volna megkezdenünk. November 24-éig a bizottság válaszából kiderült, százalék az operatív programok abszorpciója a tagállamokkal kapcsolatban. Most pedig egy komoly tagállam, amely már évtizedek óta tagállam, Spanyolországban az abszorpció csak az év végére fog ö, várható. És ez azt jelenti, hogy még el sem kezdték a programokkal kapcsolatos munkát. Tehát most ami a projektek kidolgozását illeti, a partnerek felkeresését illeti, ott megint csak egy évet elveszítünk. És 2016 végén járunk elméletileg akkor már csak három-négy év marad az adott program végrehajtására. Tehát megint csak ugyanaz fenyeget, mint amit ma látunk, hogy a finanszírozási vagy támogatási időszak végére megint csak problémák lesznek. Úgyhogy azt gondolom, hogy megint csak át kellene gondolnunk ezt a helyzetet, és jövőre esedékes a félidős értékelés az MFF-fel kapcsolatban, és a strukturális alap, a szociális alap vagy a regionális alapokkal kapcsolatban is a félidős értékelést kellene felhasználni arra, hogy átgondoljuk, hogy mennyire hatékony az ezzel kapcsolatos fellépésünk. Ön elmondta, hogy a tagállamok nagyon sok mindenre használhatják fel az eszát, és ez a rugalmasság kurszavához kapcsolódik. Nos, mennyire rugalmasak a tagállamok? A globalizációs alapra is szeretnék rátérni. A bizottság ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a végrehajtása a globalizációs alap kérelmezése és végrehajtása között 24 hónapra van szükség, két év. Ami a kifizetést illeti, a, az egész eljárás lezárásához képest még 28 héten keresztül folyhatnak. 2014-ben több mint 28 ezer elbocsátott munkaerőnek lehetett segíteni, vagyis kértek erre vonatkozó segítséget a globalizációs alapból. Tavaly komolyan megnőtt ezen kérvények száma, aztán pedig, ami a globalizációs alapból kért intézkedéseket illeti, amikor ezekkel élünk, akkor a 28 ezerből 19 ezer marad, tehát az egyharmada más eszközökkel, vagy más módon ö, munkát talált, vagy más módon ö, valamilyen bevételhez jutott. Nos, hát ö, a rugalmas kérdése itt is felmerül, hiszen az ESZA egyik ö, előnye az az, hogy a rendelkezés állított célok eszközökkel a tagállamok mennyire gyorsan tudnak rendelkezni, hogyha a programozási időszak vége után még két évvel sem használták fel teljesen ezen eszközöket. Ami a végrehajtást illeti, és az ország specifikus ajánlások végrehajtását illeti. Ezen ajánlások keretein belül megint csak az a fontos lenne odafigyelni arra, hogy a romák integrációját itt az ESSA eszközeivel lehessen elősegíteni a múltból azt látjuk, hogy pont a származási országok, ahol nagyon sok rokkonna van a romáknak, itt elővigyázatosan mondom, rendkívül húzakodván veszik igénybe ezen eszközöket, és nem igazán sikeres az integráció ott, és erről a regionális szakbizottságban is beszélünk, a marginalizált csopok, csoportokkal foglalkoztunk ezen szakbizottságban, ami az én városomat illeti, ott is látható az elmúlt években komolyan megnőtt a bevándorlás, a romák bevándorlása a városokban. Talán lehetőség lenne arra, hogy átvegyük az integrációs terhetket egy városból, származási városból, és az ország specifikus ajánlások keretein belül átcsoportosítsuk ezen eszközöket a roma integrációra, hiszen saját tapasztalatból mondhatom, hogy nagyon komoly erőfeszítéseket hozunk, és nagyon komoly pénzügyi eszközökre van szükség. Nem akarok túlságosan sokáig hozzászólni, úgyhogy másoknak is szeretnék időt hagyni. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen. Pirinszki kollégának adom meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. És szeretném én is, szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik köszönő szavakat fogalkoztak meg, fogalmaztak meg Ivanova asszony, biztos asszony számára, akik nagyon szerteágazó válaszokat adtak szóban és írásban is. Néhány rövid kérdésem lenne most, és talán egy kicsit általánosabb is. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy olyan információkat kaptunk, hogy kb. 300 ezer személy kapott támogatást az az ESZÁ-tól azért, hogy önfoglalkoztató vagy vállalkozó legyen. Ez egy nagyon magas siker arányt mutat. Egy évvel az ESA intézkedésének bevezetése óta. Van-e arra vonatkozó adat, hogy hány konkrét plusz munkahelyet tudtak létrehozni ennek az alapnak köszönhetően. A második kérdés arra vonatkozik, hogy hogyan néz ki az egyszerűsített költségopció. A korábbi programozási időszakban a tagállamok nem igazán használták ezt, azért is, mert a jogbiztonság nem volt teljes, és nem volt világos útmutatás a bizottság részéről ennek alkalmazására milyen intézkedéseket alkottak annak érdekében, hogy egy egységes szabályrendszer, ami minden érintett félre vonatkoztatható, a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósuljon. A harmadik kérdés arra vonatkozik, hogy milyen az együttműködés az Európai Beruházási Bankkal. A bank azt jelentette, hogy 2013-ban és 2014-ben többet fektetett be, mint korábban az olyan típusú beruházások tekintetében, amelyek a fiatalok számára hoznak létre munkahelyeket. A legnagyobb beruházási összeg ezen belül, 90%-ról beszélünk, négy ország kapta ezt, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Görögország. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy az Európai Bizottság hogyan koordinál a az EIB-vel ebben a, ezeknek a projekteknek a tekintetében, és elemzi-e azt, hogy az EIB befektetései, amelyek egyébként Európai Uniós forrásokból származnak, hogyan járulnak hozzá a 2020-as célkitűzések megvalósulásához. Ennél talán általánosabb, inkább gondolat a részemről, arra vonatkozik, hogy szükséges az új kihívásoknak megfelelni a migrációs, illetve menekültválság kapcsán, és arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet őket bevonni az európai munkaerőpiacra. Nos, ezzel kapcsolatban nekem úgy tűnik, hogy egy szélesebb kontextusba kell helyezni, a munkavállalók mobilitásának kontextusába az Európai Unión belül, amelynek szintén köze van az egyik alap szabadsághoz a négyből a mozgás szabadságára gondolok. Az önvéleménye szerint a menekültekkel kapcsolatban sikerült-e a mobilitás szélesebb körű gondolatmenetébe beilleszteni ezt a problémakört. Csárnecki kolléga, ICR. Köszönöm szépen. Kedves biztos asszony, kedves elnök asszony, nagyon röviden fogok fogalmazni. Először is gratulálunk a korábbi képviselőasszonynak, nagyon jó prezentációt tartott, most biztosként. És korábbi ö, szakbizottsági tagunknak, Ivanová asszonynak is köszönöm a munkáját, aki most a számvevőszék részéről van itt közöttünk. Ami az alappal kapcsolatban fontos lenne az, hogy hogyan tudják biztosítani ennek az alapnak a monitorozását, azért, hogy elkerüljék a rossz felhasználást. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan néz ki a helyzet, nagyon sok nagy cég van, akik kaptak ezekből az összegekből. Nos, a monitoring, a menedzsment hogyan néz ki, biztos asszony, ezzel kapcsolatban? Ez volt a rövid kérdésem ich habe mich selbst auch noch auf die... Én is feltettem magam a hozzászólók listájára. Láttam a főigazgató jelentésében, hogy 34 Olaf ügy van, 37 csalás elleni ö, vizsgálat előző évből az SA-ban, és nőtt a saját elszámolásom szerint, számaim szerint, nőtt ezek száma. És olvassuk a, a cikkeket Spanyolországtól Törökországig a sajtóban, hogy az ESA milyen esetekbe szalad bele. 16 tagállam vesz részt a kockázat elemzési eszközben, vajon miért csak 16? Mi ennek az oka? Mit tesznek ennek érdekében? Csak 22-re vonatkozó az Arachne alkalmazása, miért csak 22-re? Aztán az ESZA pénzügyi helyzete romlott 2014 óta jelentősen, 2015-ben jelentősen csökkent a kifizetés. Tehát 2015-re 79%-át érinti az ESA eszközöknek az a csökkentés. Mit tesznek ennek, érdek, ennek ellenére, vagy hogy ezt orvosolják? Harmadik kérdésem a hiba százalékát életi. Ivanova kollégna említette azt, hogy 5,6%-ra változott ez a szám, míg az ESA 8 és 4 százalék. 1,6 százalék, tehát a kettő között tátong fölfele. 0,9 százalék pedig az alsó határ. Ezt mert módszertani magyarázata nem igen lehet tisztázni, tehát az ECA számai ismertek, a bizottság hogyan számolja a hiba százalékat, miben áll a különbség. Kérem, hogy tartsa az idejét, mert, mert sajnos fogy az időnk. Biztos asszony parancsoljon. Dank u, voorzitter. Uh, voorzitter. Köszönöm, elnök asszony. Szeller úr kérdését illetően a, kimar- a kifizetésekben való lemaradás, nos, az adatokat ismerjük, felmerültek kérdés, hogy mi az oka, hogy a, a végrehajtás késedelmei a tagállamokban jelentős okok, például olyan azért, mert túl kicsi az administratív kapacitás, vagy mert nem elégséges azért túl későn terjesztik be a programokat, nem jól hagyják végre a projekteket, és a, az irányításban túl nagy a csere, a személy, a fluktuáció. Konkrétan Spanyolországra kérdezett rá, hogy ott mi a gond. Most Spanyolország kapcsolatban annyi mondható el, a számok alapján, hogy Spanyolországban ...722 program, ma van probléma, az erőfeszítések, amelyek őket Spanyolországban megszülettek, és már hozzák is az eredményeket, érzékelhetőek. Spanyolországban nagyon bonyolult a szervezet, nagyon túl sok a köztes szerv, és ez lassítja a végrehajtást, és nagyon gyenge az első verifikációs kör, gyenge az audit ellenőrzés bizonyos programokban. A bizottság együttműködött Spanyolországgal adtunk a Simplified Cost Option tekintetében is iránymutatást, administratív kapacitásokat kell erősítsen Spanyolország, ebben is segítjük az országot, és a köztes szervezetek számát 130-ról 30-ra kellene csökkenteni, és a legjobb gyakorlatokat átvéve a legjobban teljesítő országból, ugye az a három ország, amely leginkább alkalmazza ezt az opciót, a legjobban teljesít, ez magáért beszél. Erre a periódusra vonatkozó programokat van 15 az, ami nem került még teljesen lezárása, de a spanyolok, a spanyolok megígérték, hogy az év végéig rendezik ezek ügyét is. Aztán a globalizációs alap tekintetében a lejárás rugalmatlan és túl hosszú. Ez tény. Hát átlagban 28 hét, tehát hetet vesz igénybe, még jóvágyásra kerül az eljárás, és elindíthatóak a pénzek, és az is látható, hogy annak mikéntje, ahogy a különböző pályáknak együtt kell működnie, hát ebben is hiányosságok vannak, és ezért lesz nagyon nehezen hozzáférhető és későn maga a pénzeszköz. Meg kell vizsgáljuk azt, hogy hogyan lehetne ezt a rugalmatlanságot valamiképpen orvosolni, és azt is meg kell vizsgáljuk, hogy az eljárás hosszát hogyan lehetne rövidíteni, milyen módokon, és megfelelő kereteket teremt ehhez az időközi áttekintése az MFF-nek, és ez napi rendünkön is van, hogy a e feladatokat ellássuk. A roma kisebbséggel kapcsolatban jött kérdés, hogy tudjuk-e, mely tagállamokban él a legtöbb roma, és azok a pénzek, amelyek a roma emberek jobb integrálását hivatottak szolgálni, valóban oda mennek-e azokban, azokban az országokba, ahol a probléma a legnagyobb, és vajon a mobilitást eszközeivel képesek-e élni. Nos, azok a tagállamok, ahol a legtöbb roma él, azok kell, hogy az, ez, azon eszközeit legnagyobb mértékben alkalmazzák, melyek a közösségeknek több támogatást adnak, segítve őket ezen eszközök felhasználásában. De A a jelenlegi programidőszakban egy új módszertan valósult meg. Itt a célcsoportokat jobban specifikálhatják, e, konkrét célcsoportokat csoportokat meghatározva a támogatásra vonatkozóan, és így ezen új scope, ezen új e, célzott megfogalmazás révén tudjuk jobb, jobban eredményeket elérni a roma közösségekre vonatkozó támogatások felhasználásában. Pirinski úrnak gratulálok a jelentéséhez, amelyet a fekete munka tárgyában írt, és ahhoz is, hogy nagyon jó megállapodásokat kötött. Ennek megírásában nagyon komoly cél ez, nagyon fontos cél. Az ESA eszközök, amelyek a magánvállalkozókat támogatják, hogy ezeknek mérjük-e utólag a sikerességét, nem, nem tesszük. A fiatalok munkanélküliségére vonatkozó nagyon sok indikátorunk van, itt tudjuk vizsgálni, hogy mi történik a fiatalokkal azután, hogy az IAA eljárásban részt vesznek, tehát ebben a, a kezdeményezés eljárásában, és ám a KKV-kre vonatkozóan nincsenek ilyen eszközeink, megvannak a korlátai az utólagos vizsgálatainknak. Azt, hogy tám az emberek támogatást kapnak a vállalataik fejlesztésére, ez önmagában jó, a KKV-k új munkahelyeket teremtenek, és ebben is érdemesek a támogatásunkra, és ez az ESZA forrásaiból is megoldandó. Een vraag over de vereenvoudiging. Az egyszerűsítés, az, szabály, az ESZA szabályának egyszerűsítésére is kérdeztek. Jelenleg van egy közös eljárásrend, egy közösségi szabályzat, amely minden alapra vonatkozik, amely bizonyos alapszabályokat megállapít, az összes alap végrehajtásának alapjait szabályozva, és van egy ez a szabályozása a konkrét kifejezetésekre vonatkozóan, és ez az, eljá, az egyszerűsítés révén szeretnénk a Simplified Cost Option terjesztését elősegíteni, hogy elérjük azt az 50%-os arányt, amelyet megcéloztunk e programidőszak végére. Jelenleg alacsonyabb a küszöb, de reméljük, hogy a tagállamok és régiók egyre inkább alkalmazzák majd a jogszabályok lehetőségeit és ezt a egyszerűsített opciót. Az ESZA tekintetében meg kell vizsgáljuk hogy az úgynevezett gold plating alakulását az egyes tagállamokban, mert a partner megállapodások tekintetében kell finom hangolnunk a támogatások mikéntjét, ám ehhez jönnek még tagállami támogatások, és duplán bonyolultá teszi a rendszer működését, és a tagállamokat ezért kell meggyőznünk egy cselekvések fontosságáról, és arra, hogy a jövőben ez gold plating jelensége visszaszoruljon, és a partneri megállapodásokban is tükröződjön. Az Európai Beruházási Bank tekintetében pedig rendszeresen kapcsolatokat tartunk a bankkal, és a, a mikrofinanszírozási rész végrehajtásában egyeztetünk velük, a szerződések aláírásától kezdve. Nagyon nagy tapasztalatunk van a mikrofinanszírozás tekintetében, a Mármelyek Bankban, és a vállalatok, kisvállalatok működése tekintetében, támogatása tekintetében is, abból indulok ki tehát, hogy az együttműködés a bankkal javítja majd ebbeli munkánkat, és jobb eredményeket hoz a pénzügyi eszközök optimálisabb felhasználásában e kedvezményezeti körre vonatkozóan. Az az EBB-vel, tehát folyamatos kapcsolatokat tartunk fenn, és nyomon követjük a közös munkát. A mobilitás tekintetében is kaptam munkát a menekültek és mobilitás általános kérdésében. Itt persze a jogszabályokat kell kövessük. Azok a menekültek, akik nálunk nemzetközi menedékjogot kérnek, nem dönthetik el, hogy ide vagy oda akarnak menni, melyik tagállamban kapnak védelmet, ahol regisztrálják őket, ott kell ahol védelmet kapnak, végül ott kell maradjanak. Ugyanakkor a menekültjog elismerésétől kezdve a menekült ugyan a tagállamon belül megkapja ugyan a munka jogát, ám nem jelenti ez azt, hogy a mobilitás előnyeivel élhet, nem mehet át másik tagállamba, hogy munkát keressen. Nyilvánvalóan az Európai Uniós állampolgárok által élvezett mobilitási jogokkal nem bír akkor sem a menekült, hogyha menekült menetékjogot kap. Csárnecki úr Kaptunk egy kérdést a kiadások monitoringjáról. Ja. Ja, ik denk dat ik over de IGF, de IGF, ja, de, de IGF en az EGF-re vonatkozóan implicit kérdés fogalmazódott meg, Celler úr részéről is, Látjuk, hogy folyik a, megy a program, és ha jól működik, ugye a legnagyobb gond akkor is az, hogy túl hosszú ideig tart a, a végrehajtás, a időközi áttekintésben kell finomítanunk az eszközöket annak érdekében, hogy jobb eredményeket hozzunk. Gressla asszony, nak válaszolom, hogy igen, az Arachne ugyan működik, és a, célja az, hogy a kockázatokat értékelje a tagállambeli végrehajtásban, és hogy gyorsan segítse a gyors beazonosítását ezeknek a kockázati elemeknek. 15 tagállamban valóban döntés született arról, hogy az információs eszközénket használják majd erre, ám 26-ban tervezik a bevezetését, a 28-ból 26, hát azt jelenti, hogy még kettőtben ugye dolgoznunk kell. Ezek két tagállam Németország és Luxemburg, amely bejelentette, hogy nem tervezi az Arachne bevezetését, mert úgy gondolják, hogy nekik jobb kockázat elemzési és meglelősi mechanizmusaik működnek, ám a többi tagállam esetében úgy tűnik segítségükre van ez. A lemaradás a backlog tekintetében 2014-ben a kifizetések elmaradása Tehát a számotokra pillantva, tehát a lemaradásban 2014-ben nagyon jelentős probléma volt ez, a kifizetések, kifizetések igényét nem ö, tudtuk lefedni, ám csökkent ez a hiány. A 2015-ös évben is javulás tapasztalható, a normál backlog ö, arányban összes, a teljes összeg a még nem kifizetett igények tekintetében 3,7 milliárd 2015 végéig, 12,5 millió ebből milliárd, bocsánat, milliárdról beszélek, a kifizethető igények, azok az igények többségéről azt várható, amelyek 2014 két utolsó hónapjában kerültek benyújtásra, még nem, kerültek kifizetés, nem kerülnek kifizetésre 2016 elejéig. Ami az abgyott abnormális lemaradást illeti, itt a most, még most benyújtandó igények 400 millió euróra rúgnak 2015-re vonatkozóan, és ezeket át kell vinni majd a következő évre nyilvánvalóan, és itt az a teendő, hogy a megfelelő rangsort állítsuk fel a bizottság részéről, azaz először a tagállamoknak menjenek ki a kifizetések, amelyek támogatási programot kapnak, tehát Ciprus és Görögország ezek, aztán menjenek a kifizetések másodszorban azokra a programokra, ahol ahol a, a, a felfüggesztést megszüntették azóta, a kronológiai időrendben, ahogy az igények befutottak és elismerése kerültek a bizottság részéről, tehát igyekszünk szorosan a 16 napos határidőhöz kötni ezeket a lépéseket, ami pedig a 2016-os évet illeti, bízunk abban, hogy megfelelő eszközeink lesznek, lesznek arra, hogy a 15-ös hiányokat, backlogokat pótolni tudjuk, és ne legyen késedelem ebben az évben, ledolgozzuk tehát ezt a hátrányt. Ez tehát a, a ralok körében tapasztalt lemaradásokat illeti, ami pedig a hiba százalékokat illeti, nagyon sokat beszéltünk persze a teljesítményről, és fontos is, hogy eredményeket érjünk el, de hát fontosak azért a hiba százalékok is, hogy korrekten használják fel az eszközöket. Itt is a mandátumunk körében az utasítottam a szolgálatainkat arra, hogy a lehető legkisebb kockázatokat kelljen számolnunk, és a lehető leggyorsabban lépünk fel, ha kockázat tapasztalunk a hibaszázalékok alakulásában. Az erre az évben vonatkozó hibaszázalék enyhén növekedett a tavalyi évhez összevetve, ám továbbra is a globális hiba százalék alatt van, amely 4,4 százalék, ez tehát pozitívum és az is látható, hogy történeti összevetésben az elmúlt évek hibaszázalékával összevetve évről évre végső soron javít, javulásokat könyvelhetünk el a 2006 és 8-as kohóziós alapidőszakkal összevetve. Hozzá kell fűznöm a hozzászázalékok témájához azt is, hogy azt mondta, rámutott arra, hogy korrekciókat kellett eszközölnünk. Minden a főigazgatóságaink rendelkezésre álló eszközt alkalmadunk, annak érdekében, hogy csökkentsük a hiba százalékokat, és csak azokra az adatokra tudunk támaszkodni, mert a tagállamok konkrétan az hatóságok, illetve az hatóságok megküldenek nekünk, ezeket igyekszünk verifikálni, különösen a kifizetések tekintetében, és általában a megállapítható hiba százalékok egy bizonyos napra vonatkozóan azon eh, adatokra támaszkodnak, amelyek korrigálhatók ugyan, de végső soron mégiscsak a hiba százalék alatt vagyunk, a globális szinten. Hát nagyon köszönöm. Nem sok időnk van, nem lenne pedig utókérdésünk. Írásban fogunk majd beküldeni kérdéseket, amelyekre kérjük az írásos választ. Köszönöm. Ivanova asszony a számvőszik részéről kíván még szót kérni. Just thanking you all for the excellent debate. Szeretnek köszönetet mondani a kiváló vitáért és a bizottságnak is. Elnök, köszönöm szépen. Az előadóasszonynak adom meg utolsóként a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük ezt az eszmecserét. Azt gondolom, hogy valóban az összes dologra rátértünk a mentesítéssel kapcsolatban. El kell, hogy mondjam, hogy sajnálatos módon még szeretnék visszatérni néhány kérdésre, ugyanis a bizottságtól szeretnék részletesebb választ kapni néhány kérdésre, mert többet kell tudnom a mentesítési eljárásról. És szeretném megkérdezni, hogy hogyha a nagyobb részeknél járunk a teljesítménnyel kapcsolatban. A kérdésem arra vonatkozott, hogy a munkahelyek és a fő teljesítmény mutatók fenntarthatóak-e és megbízhatóak-e mint fő teljesítménymutató. Ezt kellene részletesebben megnézni. Ez a teljesítménnyel kapcsolatban a legfontosabb kérdés, és erre nem kaptam pontos választ. Ami a kifizetések felfüggesztését illeti, vagy leállítását. A konkrét intézkedésekről szeretnék többet tudni, mert önök, ez, ön, ez, ön ezeket megemlítette, de milyen intézkedésekről tudunk? Vannak tagállamok, amelyek nem hajlandóak ezen eszközöket használni. Miért? Mit tehetünk mi többet? Konkrétan mit teszünk ezen tagállamokkal, ahol több a nehézség? Erről is többet szeretnék tudni. További kérdés. A leegyszerűsített költségopció. Ezt is szeretném részletezni, és megtudni, hogy milyen kockázatok vannak a haszonélvezők szempontjából, és az új finanszírozási időszakban ezen kockázatokat hogyan kezelik. És miért vannak tagállamok, amelyek nem szívesen használják ezen opciót, és mit tehetünk ezzel kapcsolatban? Végül, ami az előzetes értékelést illeti a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezésével kapcsolatban, ön azt mondta, hogy az év végéig egy anyagot küldenek nekünk, erre nagy szükségünk van, ez nagyon fontos a mentesítéssel kapcsolatban én pedig elküldöm önnek a kérdésem listáját, amiről további vele szeretnék, és még egyszer köszönet az eszmecseréjét. Elnök, köszönöm. A határidőt meghatározok azért, hogy az összes kolléga, akinek még kérdése van, alkalmat adjon arra, hogy ezeket elküldje önnek, vagy egy kérdőívben ezt feltegye. Köszönjük előre is a válaszokat. Biztos asszony, főigazgató asszony, így a napi rendű pontunk végéhez értünk. Köszönjük, és a menekültek, romák, fiatalok munkanélkülisége, ezek rendkívül fontos kérdések számunkra, az ezzel kapcsolatos eszközökről is szeretünk többet tudni. Köszönjük, hogy eljöttek. Most ezek a 8-as napirendi ponttal kapcsolatban 2014-es külön jelentése az Európai Számvevőszéknek az AKC beruházási eszközökkel kapcsolatban. Ez jelente többletértéket. Klaus Heiner Léne, az előadónk, üdvözlöm a parlamentben, és szeretném, hogy mutassa be nekünk ezt a külön jelentést. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Nagy öröm számomra, hogy ma ismét a parlamentben lehetek, és az első jelentésemet előadhatom. Az Európai Számvevőszék a, külön, a szakbizottságunk felkérésére reagál, amelyet először 2012-ben vetettünk fel, ami a beruházási eszközt illeti. Az európai tagállamok és az Európai Beruházási Bank közösen kezeli ezt, tehát nem ö, kerül az Európai Számvevőszék ellenőrzési hatáskörébe. Ami a beruházásokat és átcsoportásokat illeti, több mint 15 milliárd eurót használtak fel. A pénzügyi közvetítők a tőkekockázat és az infrastruktúrális projektek finanszírozására használják ezt fel. A, összesen 20 projektet vizsgált a számvevőszék, 35%-a 2011 és 2014 között aláírt szerződésekről van szó és különböző pénzügyi eszközök és gazdasági ágazatok kerülnek lefedésre. Először egy Quick Special Report kereteiben végezték az ellenőrzést, ami egyfajta kísérleti projekt volt a számvevőszék részéről, ezen Quick Special Reportok tekintetében. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzést egyértelműen lehatárolt ellenőrzési körre határozódik, korlátozódik, és a szemvevőszéknek két kérdést állítottak. Egyrészt, hogy az EU fejlesztési együttműködésével koherense ezen eszköz, és hosszú távú finanszírozáshoz ad-e hozzáférést, és van-e ezzel kapcsolatban bármilyen katalizátor hatása. A szemvevőszék mindkét kérdésre pozitív választ ad megállapítottuk, hogy az investment facility, tehát a beruházási eszköz koherens az általános fejlesztési célokhoz képest. Az EBB a KKV-ket nem közvetlenül, hanem hitelkereteken keresztül és pénzügyi közvetítőkön keresztül támogatja. Ami a speciális kiírási eljárást illeti, ezzel lehet garantálni azt, hogy a leginkább rászoruló vállalkozásokat támogatják. A, éppen ezért a fejlesztési céloknak, az általános Európai Uniós fejlesztési céloknak megfelel ez az eljárás. Három pontot emelnék ki. Egyrészt az EBB hitel keretei a hosszú távú finanszírozást lehetővé teszik, a bankhitelek így gyorsabban és egyszerűbben továbbvihetők. Másodszorban az EBB az egyes valutákat is finanszírozza, ezzel a valuta kockázatot átveszi, és így meg, megkönnyíti a hitelkiadást. És így a hitelkiadás sok vállalat számára és a hitelfelvétel a vállalatok számára ezáltal válik észszerűvé, hiszen hogyha megfelelő a kamatláb, ezzel a rizikót lehet kiiktatni, és így lehet nyereséghez hozzájutni. Az eszközzel kapcsolatban katalizátor hatást is láthattunk, hiszen további hitelezőt be lehet vonni a programokba. Nincsen megfelelő adat arra vonatkozóan, hogy pontosan felmérhessük, hogy a beruházások az EBB részesedés nélkül hogyan alakultak volna de már most szeretném elmondani, hogy ami a konkrét kérdéseket illeti, gyakran és részletesen elmondták az alapot felhasználók, hogy az EBB e, nélkül nem lett volna lehetőségük a finanszírozáshoz való hozzáférésre. Kenyában, Ugandában az a benyomás, hogy e, a konkrét e, végrehajtással kapcsolatban én magam is részt vettem egy ugandai misszión, ahol a KKV képviselőivel és a pénzügyi hatóság képviselőivel találkoztunk. Mindketten haszonélvezői voltak ezen programnak, és jó volt a benyomásom. Ami a hitelkeretek felhasználását illeti, az ezzel kapcsolatos feltételeket elfogadták. Javítani kell az átláthatóságon, hiszen a, általában KKV-k használják fel ezen alapokat, és nem lehet minden egyes esetben nyomon követni, vagy garantálni, hogy ki kapta meg végső soron ezen finanszírozást. Nem kaptak kellő tájékoztatást a haszonélvezők arról, hogy milyen egyéb technikai segítségnyújtást is kaphatnának az alapokkal kapcsolatban. Ami pedig az audit vezetőjét illeti Markström úr szintén rendelkezésre áll, és minden kérdésre szívesen válaszol. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Mint mindig nagyon egyértelműen fogalmazott. Bács Tásznak meg, adom meg a szót előadónként. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni Léne úrnak a munkáját, és az egész csapatának a munkáját, mert azt hiszem, hogy ez mindenképpen csapatmunkának tekinthető. Ez a különleges jelentés rámutat arra, hogy a szakbizottságunk hogyan tud együttműködni a számvevőszékkel, ugyanis valójában tőlünk érkezik ez a felkérés a 2012-es, 2013-as mentesítések után. Jókor érkezik ez a különleges jelentés, mert a beruházási bankkal kapcsolatos félidős jelentés előtt érkezik meg. Vannak itt pozitív pontok, és van koherencia is a fejlesztéspolitikával kapcsolatban, illetve nagyon jó az együttműködés a bizottság és a beruházási bank között, és főként a projektek kiválasztásának tekintetében. Léne úr azt is elmondta nekünk, hogy az első jelentés ilyen értelemben vég jóvágyott projekt, viszonylag rövid távon kell, hogy megtörténjen, és külön beszéltem Léne úrral múlt héten Strasbourgban erről, és ott úgy láttam, hogy a számvevőszék azt tervezi, hogy további munkát fektet be a módszertan további kiépítésébe, finomításába. Ez a típusú eszköz, hogy hozzá hozzáadott értéket. Nos, szerintem feltétlenül igen, bár a módszertan nyilván nem tud százszázalékos biztonságot adni, az ugandai projekteket meglátogatva saját szememmel láttam, hogy a projekt, reptéri projekt tekintetében múlt héten kaptam arról hírt, hogy lezárásra került. Tehát az ilyen létesítményekre vonatkozó alkalmazhatóság jó, ám az eszközrendszer tovább kell fejleszteni az, a beruházási célú módszertan egyszerűsíthető, ám mindenképpen a gazdasági etikai és ökológiai szempontok is megfelelő hangsúlyt kell kapjanak. Meg kell vizsgálnunk, hogyan lehet ezt elérni. A számbevőzék ajánlásaival jó részt egyetértek, és meg kell mondjam, hogy a bizottság jogszabályalkotási kezdeményezéssel élt annak érdekében, hogy az Európai Beruházási Bank mandátumát módosítsák, javítsák a jövőben, meg kell történni tudni minden annak érdekében, hogy a kotonú megállapodás utáni, úgynevezett posztkotonú időszakra vonatkozóan felkészüljön. A munkadokumentumom az új valóság, az új realitás igényeit is felméri, amely a COP21-es megállapodás, Párizsi megállapodás eredményéből adódik, és azt jelenti meg a fenntartható fejlesztési célok tekintetében, amely egy új keretet teremt, tehát az AKC befektetési eszköz és a beruházási bank működése javítható, igazítható az éghajlatváltozás elleni harchoz, illetve az éghajlatváltozásba adó közvetlen és közvetett hatások elleni fellépésre vonatkozóan rangsorolva a projekteket, erre vonatkozóan megfelelő politika vita is le kell folyjon, ebben a szakbizottságban is, meg a fejlesztési támogatási szakbizottságban is, a parlamenten belül. Végül néhány eljárásbeli kérdés, a munkadokumentumom alapján is megállapíthattuk, hogy az AKC befektetési beruházási eszköz nem elégíti ki a teljes mértékben a várakozásokat. Az adófizetők eszközeit feletti ellenőrzés során a tagállam, a parlament, mint költségvetési hatóság nagyobb figyelmet kell szenteljen, és le kell számolja, fel kell számolja a még gyenge pontokat. A megállapodás az Európai Beruházási Bank, a bizottság, Európai Bizottság és a számbevőszék között megújításra szorul a, vonat, a szerződések vonatkozó cikke alapján, és a parlament kell éleljárjon abban, hogy a számvevőszék ellenőrzési hatásköre az Európai Beruházási Bank minden pénzügyi eszköze és beruházása fölött megvalósuljon, beleértve az Európai Fejlesztési Alap működését is. Itt megerősödjön az, az ECA hatásköre, ellenőrzési hatásköre. Összefügg, a szemvőszék munkáját mindenképpen pozitívan lehet értékelnünk, és várom azon képviselőtársaim hozzászólását, akik elmélyültek a témában. Köszönöm szépen. Stihovszki kollega kért szót. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek és Léne úrnak is ezt a nagyon érdekes jelentést. Ön említést tett arról, hogy milyen hatása, milyen multiplikátor hatása lehet ezeknek a, ehhez a programhoz kötődő befektetéseknek. Hogyan lehet felgyorsítani a befektetéseket, honnan jön majd ez a hatás, ez az a rész, ami a jelentésből a legjobban érdekel engem. Köszönöm. Következő hozzászóló Ajala kolléganő. Köszönöm szépen. A egy másik vitáról érkezem, és azt szeretném először is megköszönni a szemvevőszéknek, hogy nagyon világos üzenetet kaptunk. Ez egy fontos eszköz számunkra. És azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb eszközünk, tehát világos üzenetet kell, hogy kiküldjünk, hogyha valaki az Európai Unióval szeretne együttműködni, akkor fel kell hagyjon a kínzással és a halálbüntetéssel. Ez a másik Az Ákácsról volt szó. Oh, sorry. Sorry. De... Elnézést kérek. Elnézést. Ja, ich habe mich auf die, auf die Magamat is felhelyeztem a hozzászóló listára. Egy kicsit tudnék bosszant az, hogy az NGO-k elkezdtek panaszkodni eljelentés miatt. Az Oxfam például kiadott egy sajtótájékoztatót, aztán még ki is, két-három másik NGO, meg NGO csoportosulás nagyon negatíven nyilatkozott, negatívan nyilatkozott erről a jelentésről. Úgy gondolják, nem független értékelés ez, és a kedvezményezettek való kihatást nem vette figyelembe. Ezért az Európai Számbevőszék tisztviselőjét kérem, hogy reflektáljon a, a civil szervezetek ezen bírálatára is. Engem egy kicsit túl terhelez, én nem ismerem ennyire részletesen az anyagot. Ez az első kérdésem. Tehát a második pedig az ajánlásokra vonatkozik. Úgy látom, hogy az ajánlások, tehát a jelentés talán több ajánlást is elviselt volna. Az első ajánlás a láthatóság, mindenképpen támogatható részünkről, hogy a kedvezményezetteket tájékoztassák, milyen pénzügyi szabályok érvényesülnek. A második ajánlást nem igen értem, legalábbis, hogy mi áll a hátterében, hogy a végkedvezményezett teljes mértékben tudjon a technikai támogatások kínálta lehetőségekről. Mit jelent ez, hogy nem tudtak róla, és nem használták fel a technikai támogatásokat, vagy, vagy valahol elakadtak ezek? További információra van a szükség? Nem látom a hátterét. És miért csak két ajánlás fogalmazott meg? Minden olyan primán megy, hogy nincs is más ajánlni való? Mert akkor prima. Az Európai Bizottságnak szeretem megadni a szót erre vonatkozóan. A DEFCO főgazdaság részéről elnézést. Schmidt és Celler kollégák még kértek szót, nem láttalak benneteket, bocsánat, Claudia. Köszönöm szépen. Én is csatlakoznék szem kollégához, mert hogy a, a, meg kéne küldeni ezeket az adatokat az EBB-nek. Pozitív színekkel ecseteli a helyzet a jelentés. Ezért kérdésem, hogy a megvizsgált tranzakciókat hogyan választották ki? mi alapján szelektálták a vizsgálandót. És a 50% hogy látszik? Tehát mert az ajánlások fényében nagyon sok más jelentéssel összevetve itt pozitív a helyzet. Én nem tudom, miről kell tájékoztatni a használót, hogy honnan jön a pénz, arról, vagy konkrét technikai támogatások mikéntjéről nem pontosítja hogyan választották ki ezeket a sztorikat, amiket vizsgáltak, és hogyan lehet ezekről következtetni a többire, amelyet nem választottak ki vizsgálatra. Köszönöm, Celler kollega. Az erről folyó vita eh, már folyik a fejlesztési szakbizottságban is. Az NGO-k azt bírálják, hogy nem, már nem a klasszikus pénzügyi eszközökről szól ez a fejlesztési támogatások körében, hanem az EBB egyéb eszközöket is alkalmaz, és az NGO-kat nem vonták be egyáltalán ebbe a munkára, mert ez egy banki ügylet, banki művelet fémje alatt fut. Tehát itt kockázati tőkéről van szó végső soron, és, és egyfajta hitelként kerülnek ki ezek az eszközök, amelyek visszafizetésére számít a bank, annak érdekében, hogy új projektek legyenek támogathatóak aztán a forrásokból. Ilyen értelemben a BBB által választott út támogatandó, azok a hiányosságok, amelyeket a jelentés is megnevez, az, hogy nem elégiséges az átláthatóság, hogyha a fogadó országban, bankokba fut be a pénz, nem mindig világos, hogy az aztán tovább folyósításra is kerül a KKV-k felé, ám ezekkel a problémákkal az Európai Unióban is meg kell birkoznunk, kedves barátaim. Nagyon sok bank először saját tőkéjét, tőkéjét növeli a bevételekből, mielőtt tényleges hiteleket helyeznek ki a kedvezményezetteknek. Ez nálunk is előfordul. A e, erősebben kellene az európai költségvetésen kívülálló pénzügyi eszközökre, tám és eszközökre támaszkodnunk, és az európai fejlesztő stratégiákba bele kell foglalni ezeket. Ehhez nagyon fontos, hogy megfelelő információt kapjunk az értékeléshez, és én feltétlenül támogatom azt, hogy az Európai Fejlesztési Alap része legyen az európai költségvetésnek, és ne legyen egy ilyen mellékes vagy árnyék párhuzamos költségvetés. Köszönöm. Viszonylag sok kérdés kapott magára a jelentésre vonatkozóan, talán a számbevőszék képviselő kapná meg a szót először. Köszönöm szépen. Sok érdekes kérdést. És a munkadokumentumot is a jelentéstevőnek, mely egészében pozitív. Ugye a, a reptér projektekről esett szó, Antában és NTB-ben ezek saját tapasztalatom szerint tipikus projektek, amelyek a hozzáadott értéket nagyon jól felmutatják, mert a végső kedvezményezett világosá tette konkrét kérdésekre válaszolva, hogy az EBB támogatása nélkül egyetem tudta volna létrehozni ezeket a létesítményeket. Tehát a helyi devizában kellett felvegyenek hiteleket, és ezeknek olyan magas volt a kamat terhe, hogy a tervezett bevételekből nem lehetett volna kompenzálni a hitelek költségét. Tehát 20% lett volna a kamat. Csak az EBB támogatásával tudtak olyan kat- kategóriát elérni, amely révén értelmesé vált a beruházás. De akkor egyfajta kockázat is értékelhető, de éppen ez az értelme ennek a befektetési eszköznek, amely 20 tehát pedig a hiteleknek, hogy helyi devizában lehet nyújtani. Ez egy nagyon jelentős példája a konkrét hozzáadott értéknek, amely így megvalósul. Ami pedig az etikai, ökológiai és egyenlőségi értékek és kérdések figyelembevételét illeti, már utaltunk arra, hogy ez némi problémával kapcsolódik össze a mi gyakorlatunkban, hiszen vannak kötelező jogszabálybeli szabályok, amelyeket lehet ellenőrizni, van, aztán vannak számviteli, matematikai kérdések, amelyeket szintén lehet vizsgálni. Ám etikai szabályokat, hát ha nincs kötelező katalógus, nem igen lehet ellenőrizni. Ennek ellenére értem persze az igényt, hogy ezeket az aspektusokat lehetőség szerint valamilyen módon figyelembe kell venni. El is fogadom, mert feltétlenül foglalkoznunk kell a e kérdéssel, alapvetően meg kell tehát vitassuk ezeket, ám anélkül, hogy lenne egy kötelező katalógusa ezen etikai járásoknak, nagyon nehéz a vizsgálatot végrehajtani, politikai, a politikai korrektség és egy szubjektív feltétel, és nem a számvevőszék feladata ezek elnőzése a három oldalú megalapodás az EBB, az, az ECA és a bizottság között, hogy átdolgozik. igen, ez folyik. Konkrétan ezzel a vizsgálattal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy az EBB való együttműködés teljesen problémamentes volt, semmi néven nevezhető nehézség, apróság volt, de ne, komoly nehézség nem volt, amely, amely a vizsgálatot akadályozta volna. Az, az intézményi kérdésekre vonatkozóan jelenlegi funkciómban nem nyilatkozhatok. Itt alkát az Európai Unió alkotmányozó joghatósága kell, hogy válaszoljon erre. És persze a parlament kérdéseit én személy szerint jól átlátom és érzem, de emiatt jogállásomat nem tudok változtatni. A javíthatóak a az EBB részéről logikus következtetés a jelentésből adódóan meg kell tegyünk mindent, ami megtehető. Szeretném egyértelműen kimondani, hogy ez személyes véleményem, tehát ezt nem a jelentésben írom, de ami a revolving hitelek modelljét illeti, hogy pénzt ugyanannyival kipótoljuk, és utána a bank is ugyanennyit küld, hogy végül visszakapjuk ezt a pénzt, és ugyanezen célra fel lehet használni, ez egy szerintem rendkívül jó modell. Alapvetően azt gondolom, hogy részint az úgynevezett Juncker terv is átvette ezt a gondolatot. Ha személyesen kérdeznek, én azt gondolom, hogy ki kellene bővíteni ezt az eszközt, mert lényegesen hatékonyabb, lényegesen hozzájárulhat ahhoz, hogy valójában a harmadik világban hatékonyan tudjunk segíteni, és hogy kialakíthassák a működőképes privát gazdaságot, de ez a személyes véleményem. Ami az elnök asszony kérdését illeti. A sajtóközlemény bizonyos civil szervezetek részéről, természetesen ezt én is olvastam. Azt gondolom, hogy Celler képviselő konkrétan rákérdezett valamire, amire már válaszoltam. Ez azzal függ össze, hogy a civil szervezetek véleménye, ami a különböző korábbi bankhitelek kiadását illeti az ő részvételük nélkül, eh, szeretnék eb- szeretnének ebben részt venni. Nos, eh, ami a kötelező határok eh, kapcsolatos lelkesedést illeti. Én nem értek egyet a civil szervezetekkel, ami a finanszírozást illeti. Az ilyen jellegű finanszírozást én észszerű formának tartom, de mindenképpen meg kell nézni, hogy konkrétan kinek mi az érdeke. Az itt elővezetett kérdéseket én nem tudom támogatni. Azt gondolom, hogy mi megfelelő eszközökkel megfelelő célokat követünk. Ami a, hogy miért csak két ajánlás van, és nem több. Valójában nem találtunk több okot a kritikára, és ami miatt esetleg ajánlásokat kellett volna megfogadalmaznunk. Ami a belső tárgyalásokat illeti, nos, kérdés volt, hogy milyen elvárások vannak, de hogyha egyszer pozitív ez a jelentés, és pozitív az eredmény, akkor ez önmagában jó, ebben semmi rossz nincsen, és ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos, hogy és megfelelő, hogy csak ezen két ajánlásra szorítkozzunk, és mást ne fogalmazzunk meg. Ami a 35%-ot illeti, hogy miért éppen 35 százalékről van szó, hát itt átlagról beszélünk, talán a projektvezető még utána ezt részletesebben elmondhatja, hogy a miért adott projekteket választottunk ki. A következő ülésen talán, hogyha megengedi elnök asszony, akkor szeretném, hogyha még Máström kiegészíteni ezt az elmondottakat. Elnök Máströmnek adjon meg a szót. Köszönöm. ami ezen projekteket illeti, figyelembe kellett vennünk azt a tényt is, hogy komoly félidős értékelés készült Konzultások, a bizottság által felkért konzultások által 2009-ben, pontosabban 2010-ben készült a jelentés, ezért úgy döntöttünk, hogy mi csak a, ez után, tehát a félidős ellenőrzés után aláírt szerződésekkel foglalkozunk. 2011 és 14 közöttről beszélünk tehát. Ekkor írták alá a szerződéseket és a beruházásokat. Ez az egyik ok annak, hogy ezzel a megközelítéssel egyáltalán nem volt lehetőségünk arra, hogy a végeredményeket értékeljük, hiszen hosszú távú finanszírozásról beszélünk. Ami a 20 projektet illeti, a, a kiválasztott 20 projektet illeti, az ERB-vel közösen. Egyrészt a földrajzi kiterjességet vettük figyelembe, és hogy a fő infrastruktúrális projekteket, hitelkereteket és a különböző ö, alapstruktúrába való beruházásokat is figyelembe vehessük. A tárgyalások után úgy döntöttünk, hogy körülbelül 30%-os a lefedettsége volumen tekintetében a lakosságnak, a célzott lakosságnak 2011 és 2014 között. Ennyit tudok most elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Abból indulunk ki, hogy nem a legszebb projekteket választották, hanem a valóban már létező projekteket. Tehát, hogyha ezt így tartjuk, így marad a jövőben, és akkor valóban abból indulhatunk ki, hogy hosszú távú a finanszírozás az alapján, amit eddig láttunk. Ami a főigazgatóságot illeti, a DEFCO főigazgatóság részéről Rudolfi igazgató úr van itt, aki már tegnap is nálunk volt, és amennyire időre szüksége van, addig kérem, mondja el, amit szeretne. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy ismét találkozhatunk tegnap után, még akkor is, hogyha lehet, hogy még délután is találkozunk. Az Európai Bizottság, tisztelt képviselők, elégedett a számvevőszék következtetéseivel, miszerint a beruházási eszköz hozzáadott értéket jelent az európai fejlesztés együttműködéshez képest, és koherens az EU fejlesztési együttműködésével az ákácsi országokban. Fentartjuk az erőfeszítéseinket, hogy szorosan együttműködjünk az Európai Unióval és az EBB-vel azért, hogy a fellépéseinkhez való komplementaritást és célkitűzéseket elérhessük. Az életképes beruházásokat kell támogatnunk, és meg kell néznünk a többi részt is, a bizottság alapjaival a, pontosabban éppen a nem egyébként életképes projekteket kell támogatnunk, hogy a legszegényebbeken tudjunk segíteni. Ami a fellépéseket és műveleteket illeti az AKC eszközön, vagy a saját EBB-s eszközökön keresztül lehet támogatni, és rendkívül fontos a származási ország bevonása ezzel kapcsolatban. Figyelembe vesszük az EBB ajánlásait és iránymutatásait, hiszen közvetlen érdekünk, hogy ez az eszmecsere fennmaradjon és egyre javuljon a bizottság és a központi hatóságok és a delegációk között, ahogy ez már a múltban is történt. Ezen két ajánlás rendkívül konkrét. Szeretném megnyugtatni a bizottságot, hogy az Európai Bizottság és különösen a DEFCO szorosan együttműködik az EBB-vel azért, hogy sikeresen elérhessük ezen két ajánlás végrehajtását. Ezen kívül megpróbáljuk az AKC beruházási eszköz keretein belül kereszt ellenőrizni azt, hogy az ajánlásokat figyelembe veszik, miközben az EBB-nek észrevételeket tesznek arra vonatkozóan, hogy konkrétan az AKC beruházási vezetőség hogyan működik. A DEFCO minden egyes beruházással kapcsolatban írásos vélemény készít, és pontosításokat kér, eszmecserét folytat, természetesen ez a központokban történik, de nagyon fontos a delegációknál is, hogy teljesen képben legyünk, ahogy a folyamat halad előre. Zárásként szeretném a bizottság tagjait megnyugtatni, hogy a DEFCO szorosan figyelemmel követi a beruházási eszköz működését. Ez rendkívül fontos azért, hogy bizonyos típusú beruházásokat megerősíthessünk, amelyek működőképesek és produktívak. Ezeket támogatjuk a az igazgatósági fellépésünkben, a párbeszédekben, minden egyes szakpolitikai szinten és minden országban, hiszen minden egyes beruházás egy olyan kereten belül történik, amely a beruházásokat akarja dinamizálni, és a legszegényebbek számára elérhető beruházásokat akar létrehozni. Köszönöm. Személy szerint az első ajánlás frusztrált engem, mert az az érzésem, hogy ami az irányt illeti, ami, hogy mi mindent finanszíroz az EU, hát az biztos, hogy mindent nem tudunk lefetni. Röviden csak nagyon, elnök azt mondja, kicsit meglepett az a megjegyzés, mi szerint negatív jelentések születtek az NGO-k világából. A lobbistákra ugyan fel vagyunk készülve, de hogy az meglep engem jelentős tevékeny, hogy az Oxfam például bírál bennünket. Tehát meghívom, ez, ezúton is meghívom őket arra, hogy információt cseréljünk, szívesen szolgáltatok a civil szervezetek információt, hogy kivegyen ezeket a bírálatokat. E konkrét eszközt illetően pedig ugye a civil szervezetek kell tudatni, hogy nyilvánvalóan nem teljesen ugyanolyan eszköz ez, mint a többi támogatási eszköz, és a fejlesztés politikai területén Ez egy új eszköz, és egyfajta blending, illetve az eszközök kombinációja érvényesül, ami bonyolultabbá teszi ezek értékelését. Ugyanakkor a e negatív bírálatok az Oxfam és más szűzetek részéről számomra újdonságok, e, nem hallottam ezekről, de figyelembe kell vegyem majd ezeket. A, a 7-8 ajánlásomban, amelyet kidolgozok, reflektálni fogok a konkrét felvetésekre is, és kiigazítom majd a jelentésemet ezek fényében. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk ezt a napirendi pontot, megyünk tovább. A következő rendkívül jelentés, melynek tárgya a 9-es számú jelentésről van szó, támogatása a harcnak, mely a kínzás ellen folyik, és a halálbüntetés eltörléséért folyik a számvevőszék jelentéstevője megint csak Karl-Heinz Léne, akinek mindjárt meg, megadom a szót, hogy bemutassa ezt az emberi szempontból rendkívül fontos jelentést. Azt is szeretném közölni, hogy az emberi albizottság tagjait is meghívtuk. Pontosan kezdünk, éppen ezért is Léne úr parancsoljon. Köszönöm szépen! rendkívül jelentés megtárgya a kínzás elleni és a halálbüntetés elleni harc támogatása. Következőket látottuk meg. Egyrészt a kínzás meglehetősen elterjedt, és a halálbüntetés igen elterjedt gyakorlat, ezért prioritás az emberjogi politika tekintetében ezek ellen fellépni. A ECA megvizsgálta, hogy az európai demokráciai és emberjogi eszköz, az EIDHR, vajon ténylegesen hatékonyan segíti-e a kínzás és halálbüntetés elmi harc. Ez, egyik legfont, ez a legfontosabb demokrácia és emberjogi fejlesztési eszköz. Az EIDAR forrásainak nagy részét civil szervezeteknek fizetjük ki. Az ECA megvizsgálta az eszközök felhasználását az elmúlt pénzügyi időszakban 2007-től 2013-ig az EIDAR általános költségvetése 1,1 milliárdra rugott ebben az időszakban, a kínzás és halálbüntés elleni harcra ebből 100 milliót került előirányzatra. A Kongóban, Grúziában és afrikában vizsgált, Kínában és Egyesült Államokban vizsgált projektek közül az utóbbi egy olyan desk review volt. Általában a kép pozitív, több a fény, mint az árnyék, az EIDAR fontos eszköznek bizonyult a kínzás és haláldöntés elleni harcban, a projektek megállapításaink szerint lényegileg jól átláthatóan kerültek végrehajtásra. Van néhány olyan aspektus azonban a projekteknek, amely szerintünk javítható. Az ECO ezért egy sor ajánlat, ajánlás dolgozott ki. Az első az, hogy az eszközeket még célirányosabban kell felhasználni. Nagyon szétszórtan a őket, több mint 120 országban több mint 100 projektben valósult meg támogatás, ötösen 100 millióval kiszámítható könnyen, mennyi pénz maradt egy-egy projektre, és mennyi maradt fenn. Jobban kell tehát fókuszálni, erősebben, koncentrálva prioritásokra, ország-specifikus specifikus emberjogi stratégiák alapján megállapítható célokra koncentrálva. Összevetve más EU intézkedésekkel is lehet javítani, a végrehajtás. A vizsgáló csapataink azt a benyomást, úgy azt állták hogy Grúzia kivétele valahol jó a koordinálás, máshol szinte nincs is, nem is koordinálnak a projektekben. A projektek kiválasztása is javítható, az értékelésünk szerint a kiválasztás nem mindig elég szigorú, az iránymutatásokat és az értékelési kérdőíveket javítani kell ahhoz, hogy jobb lehet, jobban legyen az értékelés minősége. Sokszor persze nagyon nehéz mérni az ö, jogsértések mértékét, ez eléggé bonyolult feladat. A negyedik ajánlás a projekt javaslatok javítási lehetőségeit taglalja. Fontos, hogy a megállapított gyenge pontokat javítsák, ezzel a lehetőséggel nem éltek eléggé eddig a felek. Aztán szeretnénk a teljesítménymérés kereteit javítani, és az Európai Bizottság részéről kell, hogy javaslatok történjenek. Az EIDHR projektek logikai kereteit kell javítani, az összefüggést a célok, a cselekvések és a hatások között erősíteni kell. Aztán erősebb figyelmet kell kapjon a fenntarthatóság fenntartása a kedvényezett szervezetek körében, különösen a kis helyi civil szervezetekre ér, igaz ez, akik helyben fejtik ki a munkánkat. A civil szervezetek, amelyeket vizsgáltunk, gyakorlatilag kell megszervezzék a projekteket, és sokszor el kell bocsássák alkalmazataikat, mikor kifut, kifutott a projekt, és elvész egy sor egy nagy mennyiségű szaktudás és készség. A civil szervezetek hatáskörbe tartó tevékenységeket is vizsgálni kell. Volt például nem kapott támogatást egy szexuális erőszak elleni projekt Kongóban, mert más agrárprojektekre ment el a pénz. Tehát ez is felveti azt, hogy jobban kell válogatni, és a, itt van mellettem a team leadere a vizsgáló ö, csapatnak, úgyhogy majd konkrét kérdésekre is válaszolom az egyes projekteket illetően. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm. Stihovszki úrnak adom el a szót. Tak, <clears throat> já bych chtěl... Köszönöm szépen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, először is szeretném megköszönni az Európai Számvevőszéknek ezt a nagyon jó jelentést, és szeretném megköszönni Léne úrnak is, hogy bemutatta. És hogy engem bevont ebbe a folyamatba, a jelentés elkészítésébe. Világos az is, hogy az ő megközelítése nagyon átfogó, és örülök annak, hogy Léne úr személyesen felelőse ennek a jelentésnek, mert ő koherencia, ő a koherencia záloga. Véleményem szerint ez egy nagyon érdekes jelentés, és rámutat arra, hogy ez a pénzügyi eszköz mennyire lehet hatékony az emberi jogok előmozításában. Itt a civil szervezetek számára biztosítunk lehetőségeket. Ahogyan Léne úr is elmondta már, itt a pénzügyi támogatás volt az egyik cél, és másodszorban pedig a fenntarthatóság az eredmények tekintetében. Ez legalább annyira fontos, hanem fontosabb, mint az, hogy mennyi pénzt tudunk biztosítani. A legtöbb pontban egyetértek a számvevőszékkel, és úgy gondolom, hogy ez a mostani audit rámutat azokra a legfontosabb aspektusokra, amelyek a eredményt garantálják, fontos a fenntarthatóság hosszú távon is. És valóban ezek azok a projektek, amelyeket nekünk Európai Unióként is támogatnunk kell a jövőben. Az ehhez hasonló eszközök megvitatása során realista megközelítést kell alkalmaznunk. Amikor az emberi jogok előmozdításába befektetett eszközökről beszélünk, akkor azért lesznek korlátok is, mert tulajdonképpen itt nem számosítható, nem mérhető eredményeket tudunk felmutatni, ez sokkal absztraktabb, nincsenek olyan konkrét eredmények, amelyekre utalhatunk, és a politikai helyzettől is nagymértékben függenek. Éppen ezért nem szabad, hogy az elvárásaink túl magasak legyenek. Főként azzal kapcsolatban, hogy mit is tudunk elérni az ilyenfajta eszközök alkalmazásán keresztül. Nem, akar azt mondani, nem akarom azt mondani, hogy a az emberi jogok finanszírozása nem fontos, sőt, inkább ennek az ellen ellenérve mellett kardoskodnék, hiszen ez egy rendkívül fontos projekt volt, és a következő 7 évre nézve is fontos lesz, de oda kell figyelnünk arra, hogy pontosan mit is finanszírozunk ezeken az eszközökön keresztül. A teljes programozási időszakra nézve, tehát 2007 és 2013 között összesen 109 millió euróról van szó. Ez szerintem nem sok, ez valóban egy kicsi összeg, akkor, hogyha azt vesszük számításba, hogy ezek a projektek a világon bárhol megvalósulhatnak. Tehát szerintem ez nem elég hatékony, és el kell érnünk egy változást. Ahhoz pedig, hogy ez megvalósuljon, azért az a legfontosabb, hogy a legfontosabb prioritásokat megállapítsuk olyan országokban, ahol legalább részleges sikert el tudunk érni a politikai kontextus miatt. Nézzünk egy példát. valószínűleg a kínai kommunista pártot nem fogjuk tudni meggyőzni arról, hogy hirtelenjében álljon az emberi jogok mellé, és legyen ennek az éllovasa különböző kampányokon keresztül. De az viszont nagy való, nagyon valószínű, hogy jogi tanácsadást tudunk finanszírozni azok számára, akik halálbüntetés áldozataivá fognak válni, vagy még más példákat is említenhetnék. Persze ahogy már említettem, nagyon nehéz mérni, számszerűsíteni az eredményeket az emberi jogok harcában, de az egyik legfontosabb dolog ebben a jelentésben, ahogyan Léne úr is elmutatott már, az az, hogy az Európai Bizottságnak vannak stratégiáik a különböző országokra nézve és lebontva, és ezek a jelentések az adott régiókban, az adott országokban az emberi jogi helyzet pontos leírását tükrözik. Nos, ezt kell figyelembe vennünk akkor, amikor a projekteket engedélyezzük, mert ezen keresztül tudunk nagyobb hatást elérni és pénzt megspórolni. Az én szerény véleményem szerint ez a stratégia kulcsfontosságú, annak érdekében, hogy fel tudjuk használni a rendelkezésre álló forrásokat. És ezért úgy gondoljuk, hogy közé kellene tenni olyan információkat, hogy amelyek a projektek finanszírozásához szükségesek. Egy másik kérdés a bizottsághoz. Az EIDHR és más európai tevékenységek a kérdéses régiókban hogyan tudnak szinergiákat kiépíteni. Szerintem ezt mindenképpen javítani kellene, mert így tudjuk a finanszírozást hatékonyabbá tenni. De sajnos Mindez csak a számvevőszék éves jelentésében foglaltakkal cseng egybe, vagyis, hogy a hatékonyság és mindaz, amiről korábban beszéltünk, például a projektek variabilitása, és így tovább, mind ennek lehet hatása a végső finanszírozásra. És végül, hogyha megengedik, egy fontos gondolat számunkra itt az Európai Parlament Kontszakbizottságában, a non-profit szervezetekre vonatkozik. Nagyon gyakran ezek a szervezetek függőségi helyzetben vannak az Európai Bizottságtól, és nem is tudnak anélkül tovább működni, életben maradni. Nos, hát ezzel kapcsolatban most ezt vagy úgy nézzük, hogy elveszítjük a hozzáadott értéket, azért, mert a finanszírozás megszűnik, és akkor a know-how is elvész, amelyet felépítettek ezek a szervezetek, ezek a non-profit társaságok. De az is igaz, hogy ha az Európai Bizottság megengedi, hogy alapok gyűjtésébe kezdjenek, akkor meg lehet többszörözni az elérhető hatást. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy az EIDHR elköltése utáni időszakra is gondoljunk, és ez számunkra a kulcsfontosságú gondolat. Ja, vielen Dank. Die nächste auf der Köszönöm szépen. Ajánlá képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést. Az előbbiekért kicsit összezavarodtam, és ezért szeretnék elnézést kérni. Rendkívül érdekes előadást hallhattunk Léna úrtól, elnézést az előbbi tévedése miatt. Szeretnék gratulálni az előadónknak a most bemutatott anyagért és a számvevőszék kiváló anyagáért. El kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy megértem a számvevőszék véleményét audit szempontból, mégsem értek egyet a következtetéssel. Itt az európai javaslatokról és az európai értékekről beszél a halálbüntetés ellenében. Nos, természetesen nem elégséges a rendelkezésre álló költségvetés, de ami az alapok csökkentését illeti, és az, hogy kevesebb kezdeményezésre szorítkozzunk, kevesebb országról. Én azt gondolom, hogy inkább növelni kellene az alapokat azért, hogy ne csak kisebbségekre korlátozódjon ez a fellépés. Minden esetre azt gondolom, hogy nem szabad semmiképpen sem csökkenteni a kereteket, hiszen szörnyű lenne, hogyha egy kis civil szervezet, egy ügyvéd elszigetelten lépne fel a halálbüntetés és a kínzás ellen. hogyha egy rendkívül kis szervezet egy diktatúrában, egy szörnyű rezsimben egyedül próbálna fellépni a halálbüntetés ellen. Kínában is például Európának azt kell felmutatnia, hogy ugyan kis alapokkal, amelyeket nehezebb ellenőrizni, és nagyon nehéz körülmények között, ezt én az otthonomban is láttam, és valóban aláírhatom, hogy önmagában nem elégséges az ezzel kapcsolatos fellépésünk. Ami azt a problémát illető, hogy nem elégséges a hatása ezen alapoknak. Ahogy az előadó is elmondta, ez egy hosszú távú munka, és ráadásul távolból próbálunk fellépni, tehát önmagában nem elég csak koncentráltabban felhasználni az alapokat a frakcióm azt az elképzelést támogatja, hogy a lehető legtöbb országban a lehető legtöbb kezdeményezést tudjuk támogatni. És hogyha nagyobb a hatás, akkor pedig növelni kell a költségvetést. A 2017-es ellenőrzéshez is kapcsolódik ez, figyelembe véve azt, hogy jelenleg, ami az egyes célokat illeti például a Boko Haram elleni fellépést, mindenképpen meg kell erősíteni az Európai Unió jelenlétét ezen alapvető területeken. A halálbüntetés betiltása rendkívül fontos, és amennyiben lehetséges, el kell kerülni annak alkalmazását, és a kínzás betiltása is rendkívül fontos ez az egyik legrosszabb eszköze a demokrácia és az emberi jogok védelmének. Tehát módosítókat fogunk benyújtani, de azt gondolom, hogy az előadó úr rendkívül pozitív megközelítést mutatott be, köszönet ezért neki. Schuling kollégának adom meg a szót. Hvala za besedo, poročevalka. Zahvala. Köszönöm szépen, hogy megadták a szót. Szeretném megköszönni Léne úrnak is a munkáját, és Csehoszki úrnak is. Nagyon szépen köszönöm az ő személyes véleményüket ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban. A 2014-es jelentésben szerepel a halálbüntetés eltörlése, valamint a kínzás tilalmára vonatkozó rész. Hogyha megvizsgáljuk, hogy mi történt a múltban, akkor azt is meg kell néznünk, hogy mi az, ami már megtörtént, miben tapasztalhatunk javulásokat, és mi az, amiben még a jövőben is további javulásra lehet számítani. Az, I, az EIDHR egy fontos eszköz, de ugyanakkor nem gondolom, hogy ez elég lenne önmagában, mert kevés egyszerűen a rendelkezésre álló forrás. Tehát én szeretném, hogyha itt azért látványos javulást tapasztalhatnánk mert csak így lehet elérni azt, hogy valóban javuljon a helyzet. Természetesen nem ez az egyetlen útja annak, hogy javítsunk a helyzeten, hiszen a projekteket is jobban meg kell válogatni. Az EU-nak az egyik legfontosabb horizontális munkája az az, hogy javuljon az emberi jogi helyzet bizonyos országokban, hogy eltöröljék a halálbüntetést, és azt hiszem, hogy pont a halálbüntetés képezi a legnagyobb emberi jogi jogsértések egyikét, hiszen az élethez való jog elidegeníthetetlen. Úgy gondolom, hogy a halálbüntetés etikailag is elfogadhatatlan, és jogilag is elfogadhatatlan, éppen ezért én támogatom a jelentéstevő véleményét, aki azt mondja, hogy az EU külügyi politikájának az egyik legfontosabb része ez a harc, és erre összpontosítanunk kell a jövőben is, hiszen az Európai Unió egyik fontos prioritásáról van szó. Nagyon sok halálbüntetés, illetve kínzási eset a harmadik világban rámutat arra, hogy még mindig nagyon sok tennivalónk van ezen a területen. Az is hiányzik szerintem egy kicsit, hogy célorientáltabb, koordináltabb politikát végezzen a az Európai Bizottság, mert csak a prioritások meghatározásán keresztül, a célokra való összpontosításon keresztül fogjuk tudni hatékonyságunkat javítani az EIHDR-on keresztül, ez ugyanis a legfontosabb eszköz a kezünkben. Hatékonyságra van szükség, és gyors munkára a projektek finanszírozásának tekintetében, de ugyanakkor nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy koncepciós szempontból is ezeket a struktúrákat hatékonyá kell tenni, illetve pénzügyileg is hatékonyá kell őket tennünk. Támogatnunk kell az NGO-kat, mert csak ezen keresztül tudjuk majd javítani az ő tevékenységüket is, azon célok megvalósításának érdekében, amelyeket mi tűztünk ki. Köszönöm szépen. Nächste auf der Rednerliste, Kollegin Labajova. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon pragmatikus kérdésem lesz csak, egy gyakorlati kérdés, amely a jelentésre vonatkozik. Nem vagyok árnyékjelentéstevő. Mihály Torrera az árnyékjelentéstevőnk, aki most nincs itt. Tehát köszönöm szépen Léne úrnak és Csehovszki úrnak is a csodálatos munkáját. Az első kérdésem a 26-os bekezdésre vonatkozik a különleges jelentésből, és ebben azt látom, hogy 2007 és 2009 között jav, nővelték a finanszírozást annak érdekében, hogy több projektet tudjanak megvalósítani. Az a kérdésem, hogy van-e pozitív korreláció a kevesebb munka a bizottság és a projektek jobb minősége között? Egy másik kérdés, ezt egyébként Tehovszki úr is már említette, az 51-es és 53-as bekezdésekben azt látjuk, hogy a civil társadalmi szervezetek nem önfenntartóak, tehát ebből a szempontból függenek a finanszírozástól. Mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy egyik oldalon biztosítsa azt, hogy az NGO-k saját magukat fent tudják tartani, másrészt pedig a munkájuk folytonosságát is hogyan tudja biztosítani. Persze ez bizonyos politikai környezettől is függ és hogyan lehet a follow-up jellegű finanszírozásokat biztosítani ezen szervezetek számára. Van még egy kérdésem, ez az 54-es bekezdésre vonatkozik, a különleges jelentésben az is szerepel, hogy a projektek eredményességének értékelése hogyan valósulhat meg akkor, hogyha a hatás az nem mérhető hatékonysági szempontból, tehát milyen indikátorokat használnak annak érdekében, hogy meghatározzák, sikeres volt-e az adott projekt vagy sem. A projektek egy részéről azt olvashatjuk, hogy túl ambiciózus projektek, és nem tudom, hogy ez a szelekciós folyamatban hogyan hat, és miért történik ez így, hogyan lehet realistább hatásokat biztosítani a projektek tekintetében. Az utolsó kérdésem pedig a látogatásokra vonatkozik. Grúziát a legjobb bevált gyakorlatok országaként említették, de ugyanakkor Afrikáról nem esik szó. Ez miért van így? Ez megint csak egy gyakorlati jellegű kérdés volt. Köszönöm a munkájukat. Let's start. Utolsó a listán Csárnánszki kolléga parancsolja. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Még egyszer köszönöm, és lengyelül fogok beszélni. Nagyon gratulálok Léne úrnak, nagyon jó munkát végzett, és jelentéstevőnk is, Sahovszki úr is nagyon jó munkát végzett. Szerintem ez egy nagyon fontos téma, de ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy még az én hazámban is történt néhány borzasztó gyilkosság, és ezek után nőtt a halálbüntetést támogatók száma. Nem gondolom, hogy ettől bármi változna a mi szempontunkból, és én is ellenzem a halálbüntetést, de azért fontos látni ezeket a tendenciákat a társadalomban mert erre a kérdésre mindig bölcs választ kell adnunk. Tehát fontos lenne az, hogy ezzel foglalkozzunk, és ezért köszönöm szépen Zdekovszki úr, hogy megfogalmazta az utolsó bekezdésében ezt a gondolatot. Nagyon érdekes az is, hogy ma a számvevőszék nevében kettő volt kollégánk, volt európai parlamenti képviselő, Ivanova és Léne úr, illetve asszony nagyon aktív parlamenti képviselők voltak, amikor itt dolgoztak ebben a házban. Nagyon jó jelentéseket írtak, nagyon érdekes jelentések kerültek ki a tollukból, és éppen ezért nagyon érdekes az, hogy most ma itt újra más színekben találkozunk velük. Hogyha a kedvesség és udvariasság díját ki kell osztanunk, akkor a Csárnecki úr lesz az első díjazat, ez biztos. A bizottság részéről Klotzen azt, hogy mikor lesz, mikor lesz, kérdés Csárnecki úr. Thank you very much, Chair uh, and honorable members. Uh... Köszönöm szépen, elnök a tisztelt képviselők. Köszönöm a különféle megjegyzéseket, nagyon értékeljük az EKA jelentését régóta vagyunk, kommunikálunk velük, és köszönöm a jelentéstevő munkáját is. Ez egy olyan ö, zászlós hajó projekt, amely fontos számunkra, az EU számára politikai cél, hogy megszüntessük a kínzást, a halálbüntetést, és ez, ahogy mondották, része a szerződések ránkolt kötelezettségeknek és külkapcsolataink egyik alapköve az emberi jogok érvényesülése. Az eszköz, mint mondottam, nagyon sajátságos abban, hogy támogatja a, a, jó rész a civil szervezeteket, civil társadalmat, ilyen értelemben nem kívánja meg az érintett kormányok jóváhagyását. Ebben egyedülálló. Abban is, hogy az egyetlen olyan eszköz, amely globális szinten ezzel a célral működik, és ilyenként kivételes. És úgy gondoljuk, hogy az eszköz ebben az értelemben nagyon eredményes volt, messzire tudtunk elérni vele, persze lehet javítani mindig mindenem, ezért mond a ECA és a jelentéstevő ajánlásai nagyon hasznosak és relevánsak, és dolgozunk rajtuk. Úgy gondoljuk, hogy a, az ECA jelentése nagyon kiegyensúlyozott, nagyon jó gondolatokat fogalmaz meg a további munka szempontjából, és azt is jegyezzük, hogy úgy tűnik egyesség van afelől, hogy jól működik egészében az eszköz, a projekteket egészében jól hajtották végre, én, és motiválta, segítette a civil szervezeteket, amelyek nagy szakértelemmel bírnak, és nagyon méltányos, költséghatékony módon működtették a projekteket, és ez fenntartható eredményeket hozott egészében. Az a jelentés, természetesen a 2007-től 13-ig terjedő időszakot vizsgálja. Folyamatosan javítottuk az eszköz működése során, és tovább folytatjuk ezt. Lejegyeztük azokat a megjegyzéseket, melyek arról szóltak, hogy szerény eszközeinket jobban kéne ö, koncentrálni a hatás az eredmény növelése szempontjából. Igen, egyetértünk a rangsorolás szükségességével. Aztán arról is szóltak, hogy a pénz valóban jól került alokálásra, tehát nem itt van a probléma, ám a rangsorolás ügyében nagyobb figyelmet kell szentelnünk annak, hogy mit akarunk elérni, világosabban megfogalmazva azt, és a pályáztatásban jelenleg most van egy világos címsor, amely például a halálbüntetés elleni harca foglalkozik, egy bizonyos összegre lebontva azt, egy, egy konkrét lotban, 37 millió volt most, és ez illeszkedik abba az átfogó stratégiába, amelyet korábban fogadtunk el a parlamenttel való konzultáció után, mint pénzügyi hatósággal egyeztetünk a parlamenttal tehát. Igyekszünk preferenciát adni azoknak a projekteknek, amelyek olyan országokban történnek, melyek különösen problémásak, vagy amelyeket az emberjogi országstratégiák külön név szerint említenek. Tehát így, úgy a halálbüntetés, mint a kínzás elleni harcban, a pályázatos címsorokban a legrelevánsabb országokra igyekszünk a hangsúlyt tenni, melyeket, a, mint mondottam, a delegációk dokumentumai néven neveznek. Aztán elgább az egyik megjegyzésre, igen, van egy olyan kötelezettségünk, hogy világszerte globálisan működjön az eszköz, tehát igyekszünk a két igényt összeegyeztetni, egyrészt rangsorolva az igényeket, másrészt széles merítésben kiválasztva a kedvezményezeteket. Hiszen egyedülálló eszközről van szó világszerte. Aztán teljesen egyetértünk annak igényével is, hogy szélesebb, hatékonyabb koordinációra van szükség, és minden szinten meg kell ez valósuljon. Egyrészt a külügyi szolgálatban dolgozó munkatársakkal nagyon jól egyeztetünk, ők is itt vannak most, ez eleve jó, és a külügyi szolgálatban dolgozókkal igyekszünk biztosítani azt, hogy a prioritás országok a kínzás elleni harcban és a halálbüntetés elleni harcban szélesebb módszertanban integráltan kapjanak hangsúlyt, minden eszközt bevetve, amely amely kezünkben van, általános politikai párbeszédet is beleértve, a konkrét emberjogi párbeszédet beleértve, ami nagyon értékes csatorna, a politikai nagyköveti demarsok, jegyzékek eszköztanában is, és általában az emberjogi eszközök alkalmazásában, vagy emberjogi témák felvetésében, amelyeket kereskedelmi politikai megállapodások részévé is lehet tenni, és az ENSZ egyes bizottságaiban és testületeben is kifejtjük ezen érdekeinket. Mindezeket tehát egy keretbe kapcsolva konvergenciában kell alkalmazni. Az EU emberjogi cselekvési terve, amelyet nemrégiben fogadott a tanács, júliusban, szintén nagyon eredményes eszköz, hiszen az összes emberjogi kérdést, beleértve a halálbüntetés ügyét, meg a, a kínzást mainstreaming réven belépíti az összes szakpolitikák érvényesítésébe a partnereinkkel, az emberjogi módszertamban. Tehát minden emberjogi aggályt e mainstreaming révén, minden eljárásunkban, módszer, munkamódszerekben, értékelési fisekben érvényesítjük, képzéseket nyújtunk, a delegációk révén igyekszünk erősíteni ebből a munkánkat. Tehát több tényezőt tudunk konvergenciában összekapcsolva, jobban koordinálva biztosítani a koherenciát és szinergiát, és ezzel fokozva hatásunkat. Mindezzel egy időben alulról felfele való kezdeményezés mentén kell működjünk, és ebben is nagyon jó az eszköz, és nagyon népszerű a civil szervezek körében, igény által orientált, és nagyban támaszkodik arra az inputra, tudásra, a szaktudásra, amely magukból a civil szervezetekből származik, ott helyben, ahol kifejti a hatását az eszköz. Egyetértek a jelentéstevő azon gondolatával az emberi jogok érvényesítése és értékelése nagyon nehéz, nagyon nehezen mérhető az előrehaladás is, meg nehezen mérhetőek a célok, nehezen határozhatók meg a célok, hiszen a terepen mindez a politikai kontextustól, a kormány működésétől függ, amelyik pillanatban a másikra változhat az adott társadalomban. Ezért kell bizonyos rugalmasság legyen az eszközben. Egyes helyeken gyorsabb előlépés, mások lassabb, ugyanakkor ez nem akadályozza bennünket a munkában. Körültekintők kell legyünk, tehát a prioritások egyensúlyának meghatározásában megfelelő relevanciát, biztosítva az projekteket saját értékükön mérve a civil társadalom meghallgatásával és bekapcsolásával. Az emberjogi ország stratégiánkat illetően nagyon sok eset érhető el, ám a politikai érzékenységtől függően persze, de elérhető az információ, azt szeretnénk, ha a civil társadalmakat is inspirálna, és ez konvergenciát biztosítana. Nagyon sok országban például működik delegációnk, amely képzéseket szervez a civil szervezetek számára, mielőtt pályáznak, hogy lássák, mire kell koncentrálnak pályázatukban, és hogy a célokat is megfelelően határozzák meg. Ami a hatásra vonatkozó észrevételeket illeti az ajánlásokban és a jelentésben, egyértelmű, hogy meg kell néznünk, hogy milyen eredményeket lehet elérnünk. De mindig figyelembe kell venni azt, hogy mennyire kényes politikai helyzetekben járunk el. Nem szabad alulbecsülni az érdekképviselet, a figyelemfelkeltő programok jelentőségét, a vitának a terjesztését, hogy ezáltal a civil társadalom is felkészüljön ezen vitákra. Például így van ez Kínában, ahol biztos, hogy van erre lehetőség a közösségi médiákon keresztül, lehet párbeszédet indítani. És nagyon konkrét támogatást is nyújthatunk, legyen az jogi segítségnyújtás, vagy minden egyéb fajta segítségnyújtás az áldozatoknak, vagy azoknak, akiket halára ítéltek, vagy börtönben ülnek, és esetleg kínzás áldozatai. Tehát nagyon sokféleképpen lehet a támogatásunkat eredményorientálté tenni. Nehéz konkrét célokat meghatározni. Valóban úgy gondoljuk, hogy a civil társadalomnak kell ezen célokat meghatároznia, és az ezzel kapcsolatos benchmarkokat is. Korai szakaszban mi információt nyújtunk a civil szervezeteknek, még mielőtt igényelnék a támogatást, és utána pedig abban, hogy hogyan lehet a célokat vagy a projekteket kiválasztani. Vannak emberi jogi iránymutatások is a civil szervezeteket ösztönözhetik ezen anyagok, és így jobban megérthetik, hogy az EU mit próbál elérni, azért, hogy a projekteket úgy határozzák meg, hogy abban a mi igényeinkre és prioritásainkra válaszoljanak. És ez egyre inkább, egyre jobban működik azáltal, hogy a delegációnk is részt vesznek ebben a munkában, és nagyon jól felmérik, hogy mi a szerepük abban, hogy a lehető legjobb eredményt tudjuk elérni. Hiszen biztos, hogy nagyon sok projekttel kapcsolatban mondhatjuk, hogy egyfajta follow-up működik még a projekt élete során, tehát ez lehet pár év a projekt életében, és a delegációk és a központok figyelemmel követik a projekteket, és hogyha szükség van, akkor kiigazítják azokat az akkori helyzet fényében. És néha valóban a civil szervezetek lehet, hogy túlságosan ambiciózusak, valóban volt erre példa a múltban, de azt gondolom, hogy ez egy olyan hiányosság, amelyet sikerül fokozatosan felszámolni. És valóban igaz az, hogy realista célokat kell meghatározni, mind ami a mi elvárásainkat illeti az eredménnyel kapcsolatban, mind azzal kapcsolatban, hogy a civil szervezetek mit gondolnak arról, hogy mit tudnak ők maguk elérni. Gyakran jobb, hogyha kicsit alacsonyabbra tesszük a létszete, és azt el tudjuk érni, és utána tovább lépünk. Általában nincsen közvetlen follow-up a projektekkel kapcsolatban ugyanazon szervezet és ugyanazon területen belül egy szervezet persze újból kérhet támogatást, finanszírozást, de nem ugyanazon projektet szeretnénk egyfajta második fejezetként finanszírozni. Ennek kevesebb esélye van, hogyha hosszú ideig finanszírozunk valamit. Jobb, hogyha más szereplőket vonunk be, és ezáltal tudunk jobb eredményeket elérni ami a kis civil szervezeteket illeti. Egyértelmű, hogy önmagában is működőképes eredményeket szeretnénk elérni, ez az egyik fő aggályunk vagy célunk. Fontos, hogy megbízhatóak legyenek ezen szervezetek, és ezt azáltal próbáljuk elérni, hogy egyrészt társfinanszírozási arány elég magas legyen, és ahogy már elhangzott, lehetőség van arra, hogy garantáljuk, hogy a szervezetek bizonyos személyzeti költségeket a fundraising keretein belül próbálják lefedni, és így lehet ezen tevékenységeket folytatni az adott szervezet segítségével, és így egy állandóbb, stabilabb folyamatosságot tudunk kialakítani. És segítenünk kell nekik abban is, tudván, ahogy elhangzott, hogy mennyire hosszadalmas és összetett eljárásokról van szó. Van egy új eszközünk, a Prospect, ez rendelkezésre áll már, és ezen eljárás keretein belül a pályázatokat egyszerűsítettük, és azt gondoljuk, hogy a civil társadalom fontos, hogy ráébredjen arra, hogy könnyebben lehet pályázni ezen pénzekre, és ez kisebb országokban azt gondolom, hogy segítség lehet. Ami a civil szervezetek önálló képességét illeti, fontos, hogy többet tegyünk azért, hogy a civil szervezeteknek segítsünk, és nem hiszem, hogy ezekkel kapcsolatban bármilyen észrevétel elhangzott volna, miszerint a számvevőszék jelentése és a mi reakciónk az ajánlásokra hogyan fogalmazódott meg. Állandóan próbálunk javítani az értékelésen azáltal, hogy a civil szervezeteknek segítünk abban, hogy realistábban igényeljenek finanszírozást, és a céljaikat realistábban határozzák meg, és a follow is ugyanezt a tendenciát követjük az ajánlásokat figyelembe vették, és mi is erre ösztönözzük őket, hogy a projekt vagy az eljárás végén saját maguk is végezzenek értékelést, ez nagyon jó kiinduló alap, és természetesen mi magunk rendszeresen végzünk értékeléseket, és általában az eszközt értékeljük és annak a hatékonyságát, és az ajánláson belül egy eredményorientált keretet akarunk kialakítani, ahol ellenőrizni tudjuk, hogy mennyire volt eredményes a program, és a kitűzött célokat sikerült elérni. Remélem, hogy sikerült a felvetett kérdésekre minél átfogóbban válaszolnom, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a follow-up megvalósul az ajánlások tekintetében, persze vannak kivételek sajnos, ezekben az esetekben megpróbáltuk érvekkel alátámasztani ezt, de az biztos, hogy az eszközt tovább próbáljuk javítani. Köszönöm szépen a kommentárokat. Ja, vielen Dank. Ich möchte dem Europäischen Rechnungshof. Köszönöm. Léna úrnak adom meg a számvevőszék részéről a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni, hogy a konkrét legfontosabb kérdésről beszélt, a rangsorolásról, az értékelésről, mérésről, az ország specifikus stratégiákhoz való igazításhoz. Ajánlá, azt mondnak választóval csak azt szeretném elmondani, hogy itt félreértés kell elkerülnünk, mi számbevőszék hál' Istennek nem vagyunk bírálói e programok irányának. Egészében pozitív a jelentés ebben a tekintetben is. Ez, ez egyfajta világító torony projektként értékeljük, és, és valóban az. Tehát saját tapasztalatomból mondhatom, amelyet Grúziában szereztem, ahol az auditot magam személyesen vezettem, láttam olyan projekteket, ahol magam is azt mondtam, hogy baj lenne, ha nem valósult meg a projekt, tehát mindenképpen tovább kell támogatni, és a világ más részein hasonló mondható el, tehát és itt a bizottság ugyanaz vallja, mint mi. 100, több mint 120 országban 189 ö, orsz, több mint 100 millióval támogatva Nyilvánvaló, hogy fenyeget az atomizálódás, a szétaprodás veszélye, ez a számokból is adódik, ezért fontos és észszerű, hogy rangsoroljuk az intézkedéseket. Ami az eszközök növelését illeti, ez nem a mi döntésünk, hanem a jogalkotóé, hogy kiigazítják felfelé az összegeket vagy sem. Erről nekünk semmi mondandó nem lehet. A Parajóba asszony kérdésére Vászel úr fog válaszolni, ezért kérem az elnök asszonyt, hogy Vassal asszony úrnak hadd adjuk meg majd a szót. Knudsen asszony megjegyzésére reagálva a 4-es és 6-os ajánlásról beszélt, amelyet a bizottság nem támogat. Knudsen asszony mondandóját lejegyeztem, az Európai Bizottság lehet, hogy nem támogatja ezeket, de csak azért, mert úgy gondolják, hogy már megvalósultak ezek. Tehát nem feltétlenül van ellenmondás, tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez a megállapodásunk, megállap, megállapításunk egy deficitre vonatkozik, amely orvosásra került a bizottság szerint. Feltétlenül az a cél, hogy a fenntarthatóságot segítsük, és akár nem lényegi módosítások, ha lehetőség nyílik ezekre a projekt során, akkor ezek valósuljanak meg. Erről konszenzus érvényesül a két fél között ennyire szorítkoznék ilyen. Blaszala úr fog a konkrét kérdésekre válaszolni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy választathatok ezekre az érdekes felvetésekre Labazsova asszony részéről. A 26-os cikkben arról olvashatunk, hogy milyen összegek szerepelnek, és ebben a bekezdésben azt írtuk le, hogy hogyan csökkentek ezek az összegek az időben javaslatok szerepeltek, de hát bizonyos szinteket, bizonyos küszöbértékeket meg kell tartanunk, és a bizottság részéről indoklást is kaptunk, ugyanis külön, számú szerződést kell menedzselnünk. Nos hát ehhez, hogy ez most további minőségi javuláshoz vezetette vagy sem, hát nem hiszem, hogy itt általánosítani lehet. Attól, hogy nagyobb vagy kisebb egy projekt, nem biztos, hogy jobb is. Valóban az általánosítás nem helyes hozzáállás, és azt hiszem, hogy itt inkább más szempontokat kellene figyelembe venni. Második kérdés arra vonatkozott, hogy az Európai Bizottság mit tesz a fenntarthatóság érdekében. Most attól függ, hogy itt mit értenek ez alatt, a szervezetek fenntarthatóságát, vagy a tevékenység fenntarthatóságát. Ami a tevékenységeket illeti, ezeket megőrizzük a szelekciós folyamat során, és a mi véleményünk szerint ezt eléggé sikeresen tesszük, ami pedig a civil szervezetek fenntarthatóságát illeti. Nos, hát ezzel kapcsolatban nem sokat tesz a bizottság. Láttunk olyan példákat, amelyekben világossá vált az, hogy sikeres projektek olyan tevékenységeket is magukba foglaltak, amelyek a belső finanszírozást javították az adott szervezeten belül. Ez jól működő rendszer volt, és ezért a számbevőszék azt javasolja, hogy a szelekciós folyamat során próbáljuk meg odafigyelni erre a szempontra is. Tehát, hogy a tevékenységeket jobban tudjuk promotálni. Aztán itt van az 54-es bekezdés, amelyben azt olvashatjuk, hogy alapvetően részlegesen pozitív a hatás. Mit jelent ez? nem optim, ez azt jelenti, hogy nem optimális az eredmény értékelése. Ugyanakkor a projektekhez fűződő célok tekintetében igenis és tudunk értékelést felmutatni. Természetesen itt a projektről projektre haladva más megállapításokat tettünk, tehát vannak olyan végső kedvezményezettek, amelyek esetében elég jó sikert könyvelhetünk el, de mégis kis hatáskörben működnek. És aztán voltak olyan projektek is, amelyek nagyobb lélegzetvételűek, ezek általában inkább politikai célokat szolgálnak, és hát ott nagyon nehéz konkrét, felmutatható eredményeket produkálni. Ami az ambíciókat illeti, valóban néha, illetve elég gyakran ezek a projektek túlambiciózusnak tűnhetnek, ugyanis egy kicsit talán túlságosan is bátrak ezek a projektek, arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet megakadályozni ezt a problémát, hát úgy, hogy elszámoltathatóvá kell tenni őket az eredmény függvényében. Ebben az esetben nagyon nehéz persze a hatásokat konkrét formában mérni, de mégiscsak elképzelhető, hogy a kimenetelt lehetne pontosabban definiálni, és ezen keresztül lehet a célokhoz hozzárendelni az adott szervezet elkötelezettségét. Nézzük most Grúziát, a grúz példát, ez egy jó példa, arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet összefüggést találni a különböző bizottsági tevékenységek között. Ezeknek a projekteknek a célját jól támogatja a politikai párbeszéd is ebben a konkrét országban, tehát a bizottság és a nemzeti hatóságok között. Ezen felül pedig a hagyományos projektek, hagyományos támogatások is megerősítik ezt a folyamatot, és ezt a költségvetési támogató programokban érhetjük tetten. Ez a fajta koherencia valóban sokkal kevésbé tapasztalható Dél-Afrikában vagy Kongóban. Remélem, hogy választ tudtam adni a feltett kérdésekre. Abszolút. Köszönöm végül az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves elnökasszony. Nem tudom, hogy önök hogyan látják ezt, de én a magam részéről azt mondhatom, hogy amikor erről a témáról van szó, én mindig, engem nagyon nagy büszke, büszkeség tölt el, hogy európai vagyok, és azt látom, hogy az EU mennyit tesz az emberi jogok előmozdítása érdekében is, hogy ilyen kis pénzzel, vagy relatíve kevés pénzzel milyen sokat el tudunk mégis érni. Ezért örülök nagyon annak, hogy létezik az Európai Unió, amely kiáll az emberi jogok érvényesüléséért az egész világon, harcol a kínzás és a halálbüntetés ellen. Köszönöm szépen Ayala Sender asszonynak, Csárnecki úrnak, és a többieknek is, akik ebben dolgoztak. Szerintem nagyon jó megjegyzéseket is hallhattunk, és köszönöm szépen a bizottságnak is a hozzájárulását, nagyon felkészült szemét küldtek ide. Köszönöm szépen a számbevőszéknek is a munkáját. Konkrét és kiváló válaszokat kaptunk önöktől, és nagyon jól összefoglalták a jelentés lényegét is. Köszönöm szépen, Léne úr, még egyszer köszönöm. A mai napon, ami elhangzott, a következőképpen tudnánk összefoglalni. Három gondolatban nézzük ezt. Mi az, amire, mi az, amit javítanunk kell? Én úgy gondolom, hogy konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy javítanunk kell a projektek kiválasztási folyamatán hogy ne csak a nagy NGO-k kapjanak mindig pénzt, ne csak ők jussanak finanszírozáshoz, hanem a kisebb civil szervezetekhez is el tudjunk jutni. Számukra is lehetővé kell tenni azt, hogy hozzájuthassanak a forrásokhoz. A második gondolat a hatékonyságban ragadható meg. Nagyon nehéz a projektek hatékonyságát mérni az emberi jogok területén, ezzel egyetértek, de mégis valamilyen célokat kell kitűznünk, és aztán ezeket valahogy ellenőriznünk is kell. A harmadik pedig a fenntarthatóság kérdése. Az rendben van, hogy elkezdtünk bizonyos projekteket, dolgozni kezdtünk ezeken, de mégis hatékonyságot szeretnénk látni, főként a diktatúrákban vagy a nehéz rezsimekben tevékenykedő civil szervezetek tekintetében. Hogyan lehet hosszú távon gondolkodni, 10-15 évben, hogyan lehet megteremteni azokat a feltételeket, amelyek egy-egy projektet sikerre visznek, és amelyek hosszú távon is működtethetők. Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes délután. Akkor ebben az ügyben bizonyal kapcsolatban maradunk, mert a Kant tanulmányt rendelt az emberjogi eszközök a külügyi segélyezés keretében való megvalósulásról, 28 ö, büszke programot valhatunk magunkévá, magunkénak, és az Emberjogi Albizottság is meghívást kapott és sürgető igényét fogalmazta meg ezek értékelésre vonatkozóan. Fontos, hogy az egész parlament figyelembe vegye ezeket az igényeket és értékelje ezeket a programokat. Ez az első alkalom, hogy mióta én itt vagyok, 12 éve a parlament foglalkozik ezekkel a programokkal. Köszönöm, ezzel befejeztük a ma reggel napirendünket, találkozunk háromkor megint, amikor is Mimica és Hán biztosokat fogjuk meghallgatni, ezzel zárjuk az ülést. Köszönöm a részvételt! Maybe everyone will you.